a saját témámmal kezdhetem a mai délutáni meghallgatást. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi fölzárkózásért felelős államtitkársága felelősségi körébe az Európai Uniós elnökség idején három dosszié tartozik. Az egyik a szegénység elleni európai platform dosszié, a másik a gyermekszegénység, és a harmadik pedig a tagállami roma integrációs stratégiák európai keretrendszere dosszié. Én, a, ha megengedik, a harmadikkal kezdem, hiszen az a prioritás, ez a, ez a prioritás nem magától értetődő, és talán nem állulok el titkos műhely beszélgetéseket vagy titkokat, ha azt mondom, hogy a magyar kormányon belül is komoly és intenzív vitát folytattunk arról, hogy, hogy szükséges-e a a roma ügyet egy ilyen prioritássá tennünk. Végül is, végül is úgy döntöttünk, hogy igen, és én személyesen örülök ennek, ennek, hogy lehetőségünk van az Európai Unió nyilvánossága előtt a legmagasabb szinten beszélni olyan dolgokról, amikor, amiről már évtizedek óta beszélünk, azt is mondhatnánk, hogy Magyarországon vagy Közép-Európában évszázadok óta beszélünk, és ez a, a romáknak a, a befogadásának a kérdése. És e, ilyen esetekben mindig megvan az a kísértés, hogy, e, hogy e, egy ügyet látunk, egy problémát látunk, de nem látjuk azokat, akik egyébként ezt a problémát most jelentik. Tehát a, én a legfontosabbnak azt a fajta, azt a szemléletváltást, vagy azt a szemléletváltozást tartom, e, ami a roma problémától elvezet odáig, hogy a romákat partnernek tekintjük a, a közös ügyeink megoldásában, tehát hogy nem tárgyai egyszerűen az intézkedéseinknek, a programjainknak, a projektjeinknek, hanem ők is alanyává válnak annak, ami, ami velük történik, mert döntő változást csak akkor lehet elérni, ha bevonjuk őket magukat is a döntésekben is, és a programoknak a végrehajtásában is. Azt is lehetne mondani, hogy, hogy inaktív pozícióból, és ez most nem csak egyszerűen egy szociálpolitikai meghatározás, hanem egy mentalitásbeli meghatározás, is inaktív pozícióból újra aktívvá, vagy aktívá lehessen őket tenni. Az Európai Unió tagállamaiba 10-12 millió roma él, akik nagy részét a társadalmi kirekesztés, a diszkrimináció, a szegregáció és a mély szegénység sújtja. És azt lehet mondani, hogy az elmúlt két évtizedben Eh, uniós szinten is, de a, a tagállamok szintjén is nagyon sok aktivitás volt ezen a, ezen a területen, a romák fölzárkóztatása, fölzárkózása területén. Mégis azt kell mondani, hogy akár az életkörülményeiket nézzük, akár a munkakörülményeiket nézzük, a helyzet nem javult, hanem romlott. És ez egy súlyos kihívás, azt is mondhatnám, hogy provokáció, hogy lehet az, hogy miközben azért a, a roma ügy régóta szerepel napirenden, ha nem is ilyen prioritás formájában, közben pedig az élet és munkakörülmények romlanak. Azt is le kell szögeznünk, hogy a, egy európai keret stratégiának a, a terve és javaslata az nem jelenti azt, hogy a tagállamokat fölmentenénk az alól a felelősség alól, ami őket ebben az ügyben terheli. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a gazdasági társadalmi integráció az az egyes tagállamok elsődleges felelőssége, viszont úgy gondoljuk, hogy a a probléma az elérte azt a, azt a kiterjedést mélységében és szélességében, hogy az Európai Uniós intézményeknek is összehangoltan kell föllépni ebben az ügyben, és a nemzeti stratégiáknak a koordinálásában fontos szerepük lehet. Az is egy fontos döntés, amikor elkezdünk ezzel az ügyel foglalkozni, hogy tisztázzuk, hogy mennyiben emberi jogi kérdéshez, és mennyire más kérdés. Mi úgy gondoljuk, hogy az emberi jogi megközelítés mellett legalább olyan fontos, hogy a romák integrációja az egy nagyon, nagyon jelentőhoz, nagyon jelentős gazdasági érdek is fűződik, hiszen amennyiben sikerül őket aktívá tenni és bevonni a munkaerőpiacra, akkor ez nagyban hozzájárulhat a versenyképesség növekedéséhez és a szociális ellátórendszer tehermentesítéséhez, vagyis a föntartatóságához. Éppen ezért a romák befogadása az nem csupán, csupán egyes államok belügye, hanem fontos európai érdek is. A Világbanknak van egy, van egy több érdekes kutatása van. Ezen belül az az egyik kutatásának az eredménye az azt mondja, hogyha a Európában a romáknak a foglalkoztatási rátája elérné a, a, a régiónak az átlagát, akkor ez a GDP-nek 4-6 százalékos növekedését jelenthetni. Ez is a racionális érvek mellett szól. Nem egyszerűen valami emberbaráti megközelítésről van szó, az is fontos, de legalább olyan fontos a racionális érdek ebben az ügyben. Az is világos, hogy a, az eddigi stratégiák, rengeteg stratégia van, nálunk azt szokták mondani, hogy stratégiákkal tele van a padlás. Az eddigi stratégiák azért nem értek el döntő változást, még ha javítottak is bizonyos helyeken a helyzeten. Azért nem értek el döntő változást, mert a, a különböző területeknek az összehangolása, a komplexitás hiányzott. Tehát az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és az antidiszkrimináció, antidiszkrimináció azok a területek, amiken összehangolt, összehangolt intézkedésekre van, van szükség. Bízunk benne, hogy a hogy elnökségünk lehetőséget fog adni erre, és ha megengedik, akkor én rögtön egy kéréssel fordulnék önökhöz ebben az ügyben. A, a, a legfontosabb napja a, a mi elnökségünk alatt a roma stratégiának az április 1 -e, illetve 6-a, amikor a bizottság megjelenteti a saját közleményét, a saját írásos dokumentumát arról, hogy ő mit javasol megtárgyalni a különböző tanácsi formációkban. Hogy ebben az április elején megjelenő bizottsági állásfoglalásban benne legyen a parlamentnek a munkája, ezt a szabad mondani, nekem személyesen is fontos, hiszen az egyik képviselőtársam, Járóka Lívia az, aki ezt a jelentést készítette, és a, az ehhez kapcsolódó társ jelentést, ha pontosan mondom, szintén egy magyar képviselő asszony Gönc Kinga gondozta és készítette elő. Tehát ha sikerülne a parlamentnek, az Európai Parlamentnek már február közepén elfogadni ezt a, ezt a jelentést, akkor ennek az anyaga még komolyan tudná befolyásolni a bizottságnak az anyagát, amellett a Task Force dokumentum mellett, amit, amit az elmúlt év végére elkészítettek, tehát arra kérem önöket, hogy támogassák ezt a, hogy, hogy ne, ne csúszson ki ez a határidő március elejére, mert akkor már sokkal nehezebb Eh, nehezebb bedolgozni, bedolgozni ezt az anyagot. És ahogy említettem, április 6-án fog megszületni, pontosan így hangzik, tagállami roma integrációs stratégiák európai keretrendszere, ez a dokumentum, és aztán a mi mindenfajta eszközzel azon leszünk, hogy ez a hogy ennek a bizottsági javaslatnak az alapján elkészítsük, a, menedzseljük ezt a, ezt a folyamat, ahol, ahol a különböző tanácsi formációk tárgyalni fogják. Azt szeretnénk, ha, len, ha, ha ez különböző formációkban tárgyalódna, de a fő tárgyaló tanácsi formáció az az EFSCO lenne, a Foglalkoztatási Szociális Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács, és, de miután a, a, a téma az nagyon összetett, ezért úgy gondoljuk, hogy más tanácsi formációkban is érdemes napirendet tűzni, informális tájékoztatás keretébe, mind az Oktatási Ifjúsági Kulturális Bizottságban, mind a Belügyi és Igazságügyi Bizottságban. Bízunk benne, hogy az elnökség elnökségi jelentésében be tud majd számolni az általános ügyek tanácsában az elért eredményekről, és a, a tanács lefolytatja az általános vitát, és előkészíti az Európai Tanács napi rendjére ezt a kérdést, és, a, és végül június végén az EBSCO által elfogadott következtetéseket e, szándékunk szerint az Európai Tanács meg fogja e, erősíteni, valamint lefolytatja a szükséges vitát a roma integráció kérdésében. Most, hogyha a tartalmi elemeiről beszélünk ennek a, ennek a, ennek a dokumentumnak, akkor akkor mi a következőket tartjuk fontosnak. Az első fontos dolog, hogy, a, hogy mind uniós, mind tagállami szinten fogalmazódjanak meg a konkrét vállalások a roma integráció ügyében. A második fontos dolog, hogy, hogy világos legyen, hogy ki is a célcsoport. Világos legyen, hogy kifejezett, de nem kizárólagos célzást kell alkalmazni, azaz véleményünk szerint a célcsoport meghatározása során a területi és szociális szempontok figyelembevétele szükséges, ezért támogatjuk, megint csak járok a képviselő asszonynak a javaslatát az európai szintű úgynevezett krízis térképnek a megrajzolásáról. A roma integráció kérdését pedig szükségesnek látjuk összekötni, és fontos lenne, hogy ez a javaslat megszülessen a, az elnökség ideje alatt, összekötni az európai 2020 stratégiával, tehát hogy amikor elkészül az Európai 2020 stratégia és ennek a nemzeti reformprogramjai, akkor ebben külön fejezetet szenteljünk a, a romák befogadása ügyének, és abban konkrét vállalásokat tegyünk. Nagyon fontos pont a strukturális alapok felhasználásának a kérdése, hogy hogyan lehet javítani a különböző strukturális alapok felhasználását, hogy valóban azokhoz jusson el, és eljusson azokhoz a pénz, akikre szántuk. Még néhány mondatot mondanék a másik két dossziéről, tehát ennyit a roma integráció kérdéséről. A másik dosszié a gyermekszegénység dosszié, ahol a trió elnökségének a napirendjén kiemelt helye van arra a tapasztalatra alapozva, ami ezen a területen a szegénység elleni uniós nyitott koordinációs együttműködés során fölhalmozódott, meg vagyunk győződve arról, hogy a tagállamok szorosabb együttműködésére van szükség ezen a területen is. Sajnáljuk, hogy a bizottság nem bocsátotta még ki azt az ajánlást, amit mi vártunk, csak 2012-ben fogja kibocsátani, ezért a mi célunk az az, hogy az eddigi tapasztalatokat összegezzük, és a jövőbeni előrelépés irányait kijelöljük, ezért a júniusi EPSZKON napirendre kívánjuk tűzni a tanácsi következtetéseket dokumentumnak a formájában, és itt is fontosnak tartjuk az Európa 2020 stratégiával való összekötést, hiszen beletartozik ebbe az európai szemeszternek a sikeres elindítása is. Megemlíteném még a szegénység elleni küzdelemnek a dimenziójában a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 Euh, de manière un petit peu euh, compacte pour laisser de la place aux deux autres ministres. Nem csak euh, időt fogok hagyni a miniszter uraknak, hanem kérdéseket is, hiszen van néhány olyan kérdés, ami nem az én portfóliómba tartozik, és azokat meghagyom a, a kollégáimnak mind a szakszervezetekkel való párbeszédnek a kérdését, amit ön kérdezett, mind pedig a fogyatékos stratégiát. Talán annyit mondanék a, a, önnek a, a szakvezetekkel való párbeszédről, hogy mi a roma stratégián belül tartjuk fontosnak ezt a párbeszédet, és, és létezik is egy olyan, olyan tanács, amiben a, mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók képviselői jelen vannak, hiszen meggyőződésünk, hogy a, hogy a roma stratégiában a munka a, a munka és a tanulás, a, az oktatás az a két döntő pont, ahol a, ahol a kitörési pontok vannak. Éppen ezért a, az úgynevezett Roma koordinációs tanácsban jelen vannak a szakszervezet képviselői is, és az őket bevonva végezzük ezt a stratégiai munkát. A, amit asszony kérdezett a, a gyerek szegénységnek és a romák helyzetével kapcsolatban, én inkább most magyarországi számokat mondanék, mert abban biztosabb vagyok. A Magyarországon minden mély szegénységben él, élő gyerek közül minden második roma. És, a, és az arány az, az, az, az nő. Tehát minél előrébb haladunk, tehát egyre több magasabb lesz az aránya a romáknak a szegénységben élő gyermekek között. Ez a 19 százalék ma a magyar szám, ugye és éppen ezért fontos, hogy olyan integrált programjaink legyenek, amik egyszerre kezelik a, a diszkriminációs elemet ebben az ügyben, lásd iskolai integrációs, integrált oktatás, és magát a szociális helyzetet. A gyerekszegénység, a gyerekszegénység dossziénak a belgák által kiválóan, e, belga elnökség alatt kiválóan előkészített ajánlásait tartjuk nagyon fontosnak, amik a korai a korai fejlesztésről szólnak, ami azt jelenti, hogy minél korábban vonjuk be a, a gyermekeket a szociális ellátórendszerbe, egyáltalán az állami szolgáltatásokhoz minél korábban elérnek hozzájuk, annál nagyobb esély van arra, hogy ők majd ne legyenek alulképzettek, ne legyenek munkanélküliek. Van, vannak persze speciális problémái is a roma közösségnek, gondolok itt bár ez, ez, ez egy mély szegénység probléma, de Magyarországon inkább a romákra jellemző, ez a korai terhesség kérdése például. 12 éves korban, 13 éves korban édesanyák lesznek, 35 éves korban nagymamák, itt akkor már nem lehet képzésről beszélni. Vannak olyan integrált képzési programjaink, erre különösen büszke vagyok, egy, egy konkrét iskolában, ahol az, a 8 éves unoka, a 20 éves édesanyja és a 35 éves nagymama együtt tanulnak és együtt végzik el az általános iskolát ami, ami egy nagyon fontos dolog, azt hiszem, hogy ilyen módon a generációk együtt tanulnak, ugyanis az a tapasztalat, és ez benne lesz az ajánlásainkban is, hogyha a szülőket nem tudjuk motiválni, ha a szülőket nem vonjuk be, akkor hiába próbálunk meg a gyermekekkel foglalkozni. És aztán természetesen vannak olyan, olyan intézkedések is, amiket én akár jó gyakorlatként is tudok ajánlani, mert Magyarországon már kipróbáltuk, csak sajnos aztán abba hagytuk ezt a gyakorlatot, a, az iskolába járásnak a kötelezettsége. Tehát a kötelező iskolába járást azt a gyermektámogatásokhoz kötjük. A gyermekek után járó támogatás egy részét nem az egészet, egyik részét csak akkor fizetjük ki, ha a gyermekek járnak iskolába. Ez mondjuk a fegyelmező momentum, a másik oldalon pedig olyan plusz pedagógiai szolgáltatásokat próbálunk nyújtani, amik mind a szülőket, mind a gyerekeket motiválják arra, hogy el is menjenek ezekbe az iskolákba. Köszönöm szépen. Merci de, de cette présentation et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 Megtiszteltetés számomra, hogy az EBSCO-t elnöklő kormányzati kollégáimmal együtt bemutathatom önöknek elnökségi programunkat, ami részben már megtörtént, a foglalkoztatás, a munkaügyek és a szociális ügyek terén. Bár az önök bizottsági delegációjával már volt alkalmam az elmúlt év novemberében Budapesten röviden találkozni és eszmét cserélni az akkori elképzeléseinkről, most már természetesen a konkrétumokról szeretnék tájékoztatást adni. Meggyőződésem, hogy a parlamenttel való együttműködés a magyar elnökség sikeres munkájának alapfeltétele. És bízom abban, hogy ez a rövid találkozó hozzájárul majd ahhoz, hogy a következő fél év során minél hatékonyabban találjuk meg a felmerülő kérdésekre a közös megfelelő válaszokat. Minden eddiginél nagyobb szükség is lesz a közös munkára, hiszen az Európai Unió működése szempontjából kiemelten fontos időszak következik. Az EBSCO tanácsnak kiemelt feladata lesz az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális területekhez kapcsolódó zászlóshajó kezdeményezéseinek a beindítása. Elnökségként két területre kívánunk kiemelt hangsúlyt fektetni, a munkahelyteremtésre és a romák integrációjára. Emellett az EBSCO hangsúlyos témái között számos további olyan témakör is szerepel, amelyek hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia megvalósításához. Ide tartozik többek között a demográfiai kihívás kezelése is. Ezek után engedjék meg, hogy az általam elnökölt témákra koncentrálva ismertessem a magyar elnökség céljait, prioritásait. Elsőként említeném a demográfiai trendek és az idősödő társadalom által jelentett kihívások átfogó kezelését, amelyet a magyar elnökség a családpolitika, a család, illetve a magánélet és a munka összeegyeztethetőségének aspektusából közelít meg. Szintén e témához kapcsolódhatók az aktív idősödési politikák, a megfelelő és fenntartható nyugdíjak támogatását célzó elnökségi erőfeszítéseink, valamint bizonyos mértékig a nemek közötti egyenlőség is. Ez utóbbi témakörre nem szeretnék ma részletesebben kitérni, hiszen a Nők Jogai és Esélyegyenlőség Bizottság előtti meghallgatásom holnap lehet, majd akkor lehetőségem lesz erre. A demográfiai kérdéskörhöz kapcsolódóan egy több kiemelt rendezvénynek is helyt adó tematikus hetet tervezünk. Családok Európáért, Európa a családokért népesedési kihívások és családpolitikai hét címmel. A hét lényeges jellemzője, hogy mind a polgárok, mind a tudományos, civil, mind a környezeti szféra képviselői, mind a politikusok számára nyújt programot. A hét keretében kerül sor egy elnökségi szakértői konferenciára, amely a munka és a családi élet összeegyeztetése és új családpolitikai eszközök, mint a demográfiai kihívás leküzdésének módjai címet viseli. Ezt követően április 1-én lesz a demográfiai kérdésekért és családpolitikáért felelős miniszterek informális találkozója. Ez utóbbi fontosságát egy trió plusz egy nyilatkozat, a trió elnökség és Lengyelország közös nyilatkozatának elfogadásával szeretnénk hangsúlyozni. A demográfiai kihívások és a családpolitikai válaszok megvitatása során természetesen támaszkodni fogunk a megelőző elnökségek, a bizottság, a tanács és a parlament eddigi munkájára. Fel fogjuk használni az Európai Szövetség a családokért kezdeményezés tapasztalatait, és az eddigi összesen már három európai demográfiai fórum tanulságait is. A tematikus hét és rendezvényeinek eredményeire alapozva tűzzük a demográfiai kihívások és a családpolitika kérdéseit az EBSCO júniusi ülésének napirendjére. Az eredményekről a Trio plus egy nyilatkozatról történő tájékoztatáson felül a magyar elnökség tanácsi következtetéseket is elkíván fogadni. Sőt, mindezeken túlmenően arra is javaslatot szándékozunk tenni, hogy az Európai Unió szenteljen egy európai évet a családoknak. Szintén a júniusi EBSCO feladata lesz, hogy döntést hozzon az aktív idősödés európai évéről szóló határozat tekintetében, ez a tervek szerint 2012. Úgy vélem, hogy az európai év időben történő és fennakadás nélküli előkészítéséhez feltétlenül szükség van a határozat első olvasatban történő elfogadására mivel rendes jogalkotási eljárás keretében kerül elfogadásra a határozat, bízom abban, hogy az Európai Parlament konstruktív partner lesz az eljárás során. Nagyon pozitívnak tartom, hogy az Európai Parlament raportőre, Martin Kastler képviselő úr már elkészítette a jelentés tervezetét, mely alapján elindulhatott a közös gondolkodás. A biztonságos, fenntartható és megfelelő nyugdíjak tekintetében a magyar elnökség előkívánja segíteni a tagállamok közötti tapasztalat és eszmecserét, amelyhez bizonyára jó alapot nyújt majd az Európai Bizottság tájékoztatója, amelyet a zöld könyv nyilvános konzultációjának eredményeiről fog adni az EFSZKÓ-nak márciusban. Bízunk abban, hogy az eszmecsere révén hozzájárulhatunk a nyugdíjakkal kapcsolatos kérdések uniós továbbviteléhez, a bizottság tervezett fehérkönyvéhez, és nem utolsó sorban a lengyel elnökség munkájának előkészítéséhez. Az általam elnökölt másik kiemelt témakör a fogyatékossággal élők helyzetének javítása. Úgy véljük, hogy az Európa 2020 stratégia foglalkoztatásra, és társadalmi befogadásra vonatkozó céljainak elérését nagy mértékben elősegítenék e társadalmi csoport sajátosságainak jobb megértése és a helyzetük javítása érdekében tett koordinált intézkedések. A fogyatékosságügy felkarolását a kérdés melletti elkötelezettségünkön túl az Európai Bizottság 2010 őszén kiadott Európai fogyatékosságügyi stratégiája is indokolja. A magyar elnökség a stratégia által kijelölt nyolc fő cselekvési terület közül a foglalkoztatási lehetőségek bővítésére, valamint az oktatás képzés területére fog kiemelt figyelmet fordítani. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a szélesebb nyilvánosságot célzó kommunikáció megfelelően közvetítse a fogyatékossággal élő személyek által teremtett és képviselt értékeket. A magyar elnökség magas szintű szakértői konferenciát rendez új kihívások az európai fogyatékosságügyi politikában 2010-2020 címmel. A konferencia témái közül kiemelten fontosnak tartom az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének ügyét. Úgy véljük, az egyezmény uniós szintű ratifikálásának és megvalósításának előmozdítása pozitívan befolyásolná Európa szerte az előrelépéseket ezen a területen. Ennek következtében a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának előmozdítása mellett az egyezménnyel kapcsolatos további céljainkat is belekívánjuk foglalni az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia kapcsán elfogadandó tanácsi következtetésekben. Őszintén remélem, hogy a magyar elnökség céljaink elérésében partnerek tudunk lenni, és sikerül közösen lépéseket... Jó, On plus de traduction, c'est reparti C'est bon? Őszintén remélem, hogy a magyar elnökség céljaink elérésében partnerek tudunk lenni, és sikerül közösen lépéseket tennünk az előzőekben említett rendkívül fontos területeken. Természetesen nagy örömmel vennénk, ha magas szintű rendezvényeinken minél többükkel tudnánk találkozni. A meghívásokat időben el fogjuk juttatni elnök asszonyhoz. A sikeres és hatékony együttműködés elősegítése érdekében <clears throat> várom kérdéseiket és észrevételeiket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose de euh, prendre d'abord les questions qui vous concernent avant d'avoir de, le deuxième exposé ou vous voulez qu'on ait les deux présentations Les deux présentations. Bien. Alors,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 Örülök megtisztelő lehetőségnek, hogy megoszthatom önökkel elképzeléseinket, terveinket, és tájékoztathatom önöket a magyar elnökség prioritásairól. Réthelyi miniszter úr <clears throat> beszélt a szociális területet érintő kihívásokról, én pedig a foglalkoztatás politikát érintően szeretném ismertetni terveinket. A jelenlegi szociális és gazdasági helyzetben annak érdekében, hogy Európa elkerülje a stagnálást, és hogy biztosíthassa versenyképességét, előtérbe kell, hogy helyezze a strukturális reformokat. Ebben a helyzetben a foglalkoztatás politika kulcs szerepet játszik, mivel a foglalkoztatás alapvető része a versenyképességi politikának is, és a humán erőforrásba való befektetés elengedhetetlen eszköze a munkaerőpiaci részvétel növelésének. Ezért a foglalkoztatás politikának hangsúlyosan jelen kell lennie mind a makroökonómiai vitákban, mind az első európai szemeszterben, ezáltal is biztosítva a szerződésben foglaltak végrehajtását. Tisztában vagyok azzal, hogy önök a Foglalkoztatási Szociális Ügyek Bizottság milyen fontos szerepet játszik ebben a folyamatban, és hiszem, hogy az önökkel folytatott együttműködés előre viheti közös ügyünket. Az elkövetkezendő hat hónapban támaszkodni kívánunk az önök közreműködésére, annak érdekében, hogy a gazdaságpolitikai irányítással szorosan összekapcsolódva a foglalkoztatás politika területén eredményeket tudjunk felmutatni. Mindenek előtt szeretném önökkel ismertetni a magyar elnökség prioritásait, fő rendezvényeinket, és azt is, hogy a jogalkotás terén milyen dossziékkal kívánunk foglalkozni az elkövetkező hat hónapban. A magyar elnökség kiemelt prioritása 2011-től életbe lépő új gazdaságpolitikai koordinációs rendszer, az európai szemeszter sikeres beindítása, az Európa 2020 stratégia közösségi és tagállami végrehajtásának megkezdése. Az Európa 2020 stratégia közös eszközünk a foglalkoztatás ösztönzésében, valamint a versenyképesség és a társadalmi befogadás erősítésében, amely három szorosan összefüggő és egymást kölcsönösen támogató célkitűzés. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európa 20 stratégia alapján kell megújítanunk és megerősítenünk Európát. A foglalkoztatás csak gazdasági növekedésen keresztül erősíthető Európában. Amint azt a bizottság által most első alkalommal közzétett éves növekedési jelentés is hangsúlyozza, a tagállamok előtt álló egyik legnagyobb kihívás a foglalkoztatás bővülés nélküli gazdasági növekedés elkerülése. Ezért a fellendülésnek a munkahelyteremtés támogató gazdasági növekedésen kell alapulnia, és hozzá kell járulnia a munkanélküliség csökkentéséhez, a munkaerőpiacról való tartós kirekesztődés megelőzéséhez. Az Európa 20 stratégiában meghatározott öt területre vonatkozó előzetes tagállami nemzeti célkitűzésekből világosan kirajzolódik az az út, amit az Európai Uniónak meg kell tennie a közös célkitűzések elérése érdekében. Amennyiben sikerül a stratégiát maradéktalanul végrehajtani, az EU a válságból megerősödve kerülhet ki, és intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá válhat, melyet a foglalkoztatás, a termelékenység, a versenyképesség és a társadalmi kohézió magas szintje jellemez. Az első európai szemeszter sikeres lebonyolításában fajsúlyos szerepet kap az EBSCO annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó kérdésekben megfelelő időben hasznos input kerüljön az Európai Tanács elé. A legfontosabb bizottsági dokumentumokat így a közös foglalkoztatási jelentést és az ország specifikus ajánlásokat szándékaink szerint az Európa Tanács ülését megelőzően minden esetben megtárgyalja az EBSCO is. Az Európa 20-us integrált iránymutatások részét képező politikai iránymutatásokat az önök által 2010 őszén javasolt módosításokat figyelembe véve a tanács 2010. október 21-i ülésén fogadta el, elviekben a következő négy évre. Ezek végrehajtásáról a tagállamoknak a bizottság felé áprilisban benyújtandó nemzeti reformprogramjaikba kell jelenteni, és ezen iránymutatások képezik az alapját azoknak az országspecifikus ajánlásoknak, melyeket a tanács a tagállamok felé megfogalmazhat a nemzeti reformprogramok értékelése alapján. A magyar elnökség célja, hogy az áprilisra elkészülő nemzeti reformprogramok és azok alapján megfogalmazott ajánlások nagy mértékben hozzájáruljanak az Európa 20 stratégia céljainak megvalósításához. A magyar elnökségre hárul tovább a stratégia foglalkoztatási és társadalmi befogadási területéhez kapcsolódó zászlóshajó kezdeményezések felkarolása, amelyek során a hatékonyság növelése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a kezdeményezések közötti szinergiákra és azok egymást kiegészítő jellegére. Az Európa szerte aggasztóan magas ifjúsági munkanélküliségre való tekintettel a magyar elnökség foglalkoztatás politikai prioritásként kezeli a fiatalok munkaerőpiaci részvételének növelését, építve a fiatalok mozgásban zászlóshajó kezdeményezésben foglaltakra. A kérdéskör nagyon komplex, ezért a múlt héten megrendezésre került informális miniszteri találkozó egyik munkaülése témájául is ezt a témakört választottuk. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon sajnálom, hogy a foglalkoztatási miniszterek múlt heti informális ülésén az EP a Strasburgi plenáris ülésével való időbeli ütközés miatt nem tudta képviseltetni magát a bizottságban. Visszatérve a fiatalok foglalkoztatásához, a találkozó megállapította, <clears throat> hogy nem tekinthetjük úgy, hogy túljutottunk a válságon, amíg nem sikerül érzékelhető javulást elérni a fiatalok munkaerőpiaci helyzetében, és nekünk azon kell dolgoznunk, hogy ez a válság periódus ne határozza meg tartósan a mai fiatalok és ezáltal Európa jövőjét. Amikor a fiatalok foglalkoztatási potenciáljának jobb kihasználásáról beszélünk, különös figyelmet kell fordítanunk a leghátrányosabb helyzetű fiatalokra, <clears throat> például a korai iskola elhagyókra és az alacsony képzettséggel rendelkezőkre. A magyar elnökség a következő fél évben folyamatosan szeretné a különböző szakértői és előkészítő fórumok napirendjén tartani a kérdéskört, és több kapcsolódó elnökségi esemény megrendezését is tervezzük. Így például a Foglalkoztatási Bizottság 2011. április 4-6 között megrendezésre kerülő informális üléséhez kapcsolódóan elnökségi konferenciát fogunk rendezni arról, hogy milyen eszközökkel támogatható a fiatalok foglalkoztatása a kilábalás időszakában. Ezt követően az állami foglalkoztatási szolgálatok vezetőinek magas szintű konferenciája 2011. június 22-24-e között a foglalkoztatási szolgálatok szerepét fogja megvizsgálni a pályakezdő és diplomás fiatalok munkaerőpiacra történő segítésében. Az Európai Szociális Alapról szóló 2011. május 26-án megrendezésre kerülő konferenciánkon többek között arra kívánunk fókuszálni, hogy az Európai Szociális Alapnak milyen szerepe lehet a munkaerőpiaci igények előrejelzésének támogatásában, és hogy milyen jó gyakorlatokból érdemes tanulni ezen a téren. A szakképzés területén a belga elnökség által rendezett konferenciához szorosan kapcsolódva a szakképzését felelős főigazgatók értekezletét követő konferencián arra a kérdésre kívánunk koncentrálni, hogyan lehetne a szakképzést vonzóvá tenni a fiatalok számára, és annak színvonalát javítani. Végül mindezen szakértői találkozók és elnökségi rendezvények eredményei alapján a magyar elnökség a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának elősegítéséről szóló tanácsi következtetések elfogadását tervezi a júniusi EBSCO ülésen. Továbbá szeretnénk a témakörrel foglalkozni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 100 éves, 100. éves konferenciáján is 2011 június közepén. A másik kiemelt zászlóshajó kezdeményezésről, az új készségek és munkahelyek menetrendjéről is eszmecserét kezdeményeztünk már az informális találkozón. A munkahely teremtés lehetséges eszközeit illetően cseréltük ki tapasztalatainkat, és azt állapítottuk meg, hogy a válságból való kilábalás időszakában a tagállamok előtt álló egyik legnagyobb kihívás a foglalkoztatás bővülés nélküli gazdasági növekedés elkerülése. Azaz nem elég arra gondolnunk, hogy milyen módon indítható be a gazdasági növekedés, arra is válasz, hogy milyen módon lehet elérni, hogy a növekedés egyúttal munkahelyeket is teremtsen. És ezeknek a munkahelyeknek nem csak a mennyisége, hanem a minősége is megfelelő legyen. Ennek érdekében a tagállamok előtt álló egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladat a szükséges strukturális változások kidolgozása és megvalósítása. Rátérve a jogalkotási dossziékra röviden előre szeretném bocsátani, hogy néhány irányelv javaslat időzítése még mindig képlékeny. Ami biztosan a magyar elnökség feladata lesz, az a munkahelyi egészség és biztonság területét érintő elektromágneses sugárzás elleni védelemről szóló irányelv javaslat tárgyalásba vétele. A bizottsági javaslat márciusra tervezett elfogadását követően mielőbb elkívánjuk kezdeni a tárgyalásokat, és a dosszié tekintetében előrehaladási jelentést tervezünk benyújtani az EFSCO júniusi ülésére. Tisztában vagyunk a módosítás fontosságával és a jelenlegi szabályozás által az egészségügyi, különösen az emeri szektorban okozta nehézségekkel. Éppen ezért prioritásként kezeljük ezt a témát, és számítunk az önök együttműködésére. A bizottság 2011 első fél évben fogja közzétenni azt a javaslatát, ami a hat munkajogi irányelv hatájának kiterjesztését célozza a tengerhajózási dolgozókra. Ezt a dossziét is szeretnénk figyelemmel kísérni. Bár számítunk rá, de jelenlegi információink alapján az új jogalkodási kezdeményezés nem várható a kiküldetési irányelv területén, a munkaidő irányelv tekintetében, ahogy önök is tudják, folyik a második konzultáció az európai szociális partnerekkel a felülvizsgálat tartalmáról. Természetesen figyelemmel követjük a konzultáció folyamatát és eredményét, de mivel az irányelv tervezett szövegére vonatkozó javaslat csak a konzultáció eredményeinek kiértékelés után legkorábban 2011 harmadik negyedévében várható, így ez a dosszié is várhatóan a lengyel elnökségre marad. És végül hadd említsek meg egy olyan témát, ami hivatalosan ugyan nem az EBSCO alá tartozik, de nagyon is releváns számunkra. A legális migrációt illetően jelenleg három javaslat is van az európai intézmények asztalán. Számos tagállam kérte, hogy a szociális és foglalkoztatási érintettség okán nem csak az integráció, migráció és kiutasítás munkacsoport, hanem a szociális kérdések munkacsoportja is foglalkozzon velük a tanácsban. A magyar elnökség ezért a vállalaton belüli transferről, valamint a szezonális munkavállásról szóló javaslatokat illetően beleegyezett abba, hogy a két munkacsoport szorosabban működjön együtt, és az integráció, migráció és kiutasítás munkacsoport fő felelőssége mellett a szociális kérdések munkacsoportja véleményt adjon az illetékességébe tartozó kérdésekről. Köszönöm megtisztelő figyelmet.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 Köszönöm szépen a ö, elnök asszony a szót, és ö, ö, meg szeretném köszönni a miniszter uraknak a rövid ismertetőjét, és ö, mindenféleképpen úgy látom, hogy számos ö, olyan ö, elem található a ö, Magyar Elnökség tervezett programjában, amely minket is foglalkoztat. Szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy a fogyatékosságügyi stratégia összefüggésben a fogyatékos emberek integrációja kapcsolatban egy saját kezdeményezésű jelentést tervezünk, és talán ez is már a magyar elnökség idején elindulhat itt a parlamentben, tehát az együttműködésre és a konzultációkra nyílik mód, és ugyanez a helyzet az új készségek, új munkahelyek programmal. Éppen a napokban döntöttünk arról, hogy kinevezzük a jelentéstevőt, tehát a parlament maga is itt párhuzamosan a tanácssal elindulhat. Számos dolog hangzott el, nem akarok most mindenre kitérni, inkább csak megkérdezném azt Réthelyi miniszter úrtól, hogy itt az aktív idősítéssel kapcsolatban milyen konkrétabb rendezvényekre, tanácskozásokra, milyen programokra gondol a magyar elnökség, és nyilván ahogy, ahogy Fabr kollégám én is várom a választ majd Comba a miniszter úrtól a megfelelő érdekegyeztetési, társadalom párbeszítési elképzeléseiről a magyar elnökségnek. Köszönöm szépen a szót. Gracias, señora presidenta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 Köszönöm szépen. Hát akkor menjünk sorba, ugye itt a, az előbb a szociális párbeszéddel kapcsolatban és a társadalmi párbeszéddel érdekegyeztetéssel kapcsolatban hangzott el kérdés, amire ugye most szeretném a választ megadni, és Őri úr is említette ezt a problémakört. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk mind nemzeti, mind, tehát mind tagállami, mind Európai Uniós szinten a szociális párbeszéd megfelelő szintű és tartós, hathatós, folyamatos fenntartását. A magyar kormány ezzel kapcsolatos álláspontja is teljesen egyértelmű volt a, a korábbi időszakban is. Ugye a, az informális miniszteri eh, találkozón is hétfőn délelőtt volt lehetőségünk eh, a szociális partnerekkel találkozni, és nagyon fontos kérdés, tehát még a miniszteri találkozó előtt ugye mind a, a, a fiatalok, eh, mind a, a munkahelyteremtés kérdésében nagyon hatékony együttműködésre együttműködést tapasztalhatunk, és én úgy gondolom, és mi úgy gondoljuk, hogy a Egészséges, jól működő szociális párbeszéd nélkül gyakorlatilag egyetlen kormány sem lehet sikeres. Tehát mind a munkadói, mind a munkavállalói oldal érdekeinek, javaslatainak, véleményének figyelembevétele, ez meghatározó jelentőségű lehet. Itt ugye egy konkrét eh, kérdés hangzott el, bár nemzeti eh, ügyel kapcsolatos kérdés hangzott el, nem szeretném megkerülni a, a, a válaszadást. Ugye itt a konkrétan a strike törvényel kapcsolatban eh, hangzott el kérdés. Azt szeretném jelezni, hogy mi az Országos Érdekegyeztető Tanács a legmagasabb fórum Magyarországon, ahol a társadalmi párbeszéd zajlik. Soha ilyen ilyen gyorsan még lényegi kérdésekben nem tudtunk megegyezni, mint az elmúlt néhány hónapban, akár a bértárgyalások, akár egyéb más tekintetben, tehát működik és ráadásul igen jól működik a rendszer, és a sztrájk törvényel kapcsolatban is azt szeretném jelezni, hogy az eredeti tervezett törvénytervezethez képest a háromból egyetlen egy módosítás ment át a magyar parlamentben, a másik kettőt azt a szociális partnerek észrevételei miatt vettük le a napirendről. Az elektromágneses irányelvekkel kapcsolatban folytathatom akkor a, a válaszadást, ugye végig a Oui, oui, bien sûr. Simplement, euh, en, en vous demandant d'être euh, suffisamment concis pour que tous les autres membres qui souhaitent vous poser des questions puissent le faire. Ok. Ok. Elektromágneses irányelvvel kapcsolatban rendkívül fontosnak tartjuk, és nagyon szeretnénk, hogyha a, a, az előrehaladás az kézzelfogható lenne a következő e, időszakban. Várjuk a bizottság anyagát ezzel kapcsolatosan e, a következő időben. A tanács, ugye elhangzott a EBSCO-val kapcsolatban kérdésként merült föl, hogy a tanács ugye mikor érti meg, hogy a szociális integráció, ugye a migrációval kapcsolatos kérdések rendkívül fontos kérdések, úgy gondoljuk, számos tagállamot igen súlyosan, igen komolyan érint, ezért ezt a kérdést is folyamatosan szeretnénk felszínen tartani, és ennek a szociális dimenzióját is szeretnénk hangsúlyossá tenni a következő időszakban. <clears throat> Tisztában vagyunk azzal, hogy a migrációs irányelv javaslatot számos foglalkoztatási és szociális rendelkezés is tartalmaznak. Szorosan együtt működünk a bel- és igazságügyi tanácssal e tekintetben, annak felelőssége, vagy főfelelőssége mellett, hogy a bevándorlási feltételek és jogszerű tartózkodás megillető jogok összhangban e, legyenek. A foglalkoztatás növelésevel kapcsolatos ugye a legfontosabb feladat úgy gondoljuk a, a gazdasági növekedés tekintetében is ez egy nagyon lényeges kérdés az, hogy önmagában a gazdasági növekedés, mint az elmúlt esztendők is mutatták, a foglalkoztatási helyzet hosszú távú megoldását nem jelentik, sőt adott esetben nem is jelentették, hiszen adott növekedés mellett gazdasági növekedés tagnáló foglalkoztatás, vagy adott esetben csökkenő volt. Ez óriási kihívás a következő idő 2012 és erre külön figyelmet szeretnénk fordítani az ilyen és ehhez hasonló problémák kezelésére. A különadókkal kapcsolatban hangzott el kérdés, hogy ugye hogyan egyeztethető, vagy általában ugye milyen gazdaságpolitikai elemek mentén lehet sikeres foglalkoztatáspolitikát folytatni e tekintetben. Nincs a, a magyar elnökségnek semmiféle olyan szándéka, ami, ami mintát szeretne e tekintetben adni. Ez az Európai Uniónak egy rendkívül fontos feladata a következő időszakban, hogy olyan módon tudjuk a gazdaság növekedést megvalósítani, hogy amellett, amögött egyértelmű foglalkoztatási növekedés is legyen. Köszönöm szépen. A, a Európai Fogyatékosságügyi Stratégiáról kérdeztek 2010-2020 tanácsi következtetéseket kívánunk elfogadni az EBSCO 2011. júniusi ülésén, és a tanácsi következtetések kidolgozását egy magas szintű szakértői konferencia is elősegíti majd, amelyet a magyar elnökség rendez Budapesten új kihívások az európai fogyatékosságügyi politikában 2010-2020 címmel, és a konferencián lényegében három nagy témakört szeretnénk érinteni, az egyik az Európai Alapjogi Karta rendelkezései és az új Európai Fogyatékosságügyi Stratégia, a második az fogyatékos emberek foglalkoztatása az <clears throat> Európai 2020 stratégia fényében, és az ENSZ egyezmény helyzete és jövője. Ez lenne a harmadik téma ebben a kérdésben. Az aktív idősödéssel, őri képviselő úr kérdezte, mindent <clears throat> megkívánunk tenni annak az érdekében, hogy a 2012 az aktív idősödés éve legyen. Első olvasatos megállapodást szeretnénk annak érdekében, hogy időben el tudjuk kezdeni a tagállamok a felkészülést. A kastler jelentés <clears throat> tervezetet nagyon figyelmesen tanulmányozzuk mi is, és a tagállami kollégákkal együtt, és szorosan együtt kívánunk működni önökkel, <clears throat> parlamenttel, hogy egy közös siker legyen ez a, a kezdeményezés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 Madame Bauer, puis, puis Monsieur Dardenne. Madame Bauer. Merci beaucoup. Uh, nyilvánvalóan rengeteg a kérdés, ami az önök beszámolója kapcsán fölmerül. Én két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik a 2020-as stratégiával kapcsolatos, Nyilvánvalóan az a, az a foglalkoztás, foglalkoztatási célkitűzés, minek, miszerint 75%-ra akarja az Európai Unió fölemelni a foglalkoztatási rátát a férfiak és nők esetében egyformán. Az egy nagyon-nagyon ambiciózus célkitűzés a nők foglalkoztatásának a, a negyedével történő növeléséről van szó. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan nagyon észszerű az önök döntése, hogy a munka és a, a család élet összehangolására koncentrálnak, hogy vajon, vajon a magyar elnökség meg fog-e fogalmazni új barcelonai célkitűzéseket? Lesznek-e új budapesti célkitűzések, amik a, azokat a szolgáltatásokat érintik, amik elősegíthetik ezt a, ezt a nagyfokú foglalkoztatás foglalkoztatásnövelést. A másik kérdésem, megpróbálom nagyon rövidre fogni, a fenntartható nyugdíjakat illeti. Nem titok, hogy önöknél történt egy intézkedés a magányugdíjpénztárakat illetően, és nem, a, nem önök az egyedüli ország, ahol ezzel a második pillérrel gond van. Én azt szeretném kérdezni, hogy az önök intézkedése, az, az, az önök értékelése szerint hogy függhet össze a nyugdíjrendszerek föntarthatóságával?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 a családi adózással kapcsolatban elhangzott egy kérdés, a képviselőasszony említette, amit mondott, való igaz, de azért ez egy olyan, a, talán onnan kellene, ha most a magyar oldalra megyünk vissza, amit nem biztos, hogy itt kell tárgyalni, hogy a válságban volt az ország, és ez a demográfiai kihívás is egy része ennek, hogyha a jövőben gondolunk és a demográfia kérdését több oldalról meg lehet közelíteni. Maga a kérdés más országokban is napirenden van. Szeretnénk építeni az előző elnökség munkájára, és amit hozzá szeretnénk ehhez tenni, az a család szerepe a demográfiai kihívás kezelésében, és ennek lenne egy része az adókedvezmény is, amelyik nincs olyan lépés, amelyik az összes kérdést egyértelműen megoldaná. Ez segít abban, hogy a munkára biztassa az embereket, hogy a munkájuk révén jövedelmük legyen, és a jövedelemből gyerekek esetén adókedvezményhez jussanak. A, mindenképpen várjuk ettől a, a rendelkezéstől, hogy a gyerek szám, a szám emelkedni fog az országban, a, és természetesen ez egy olyan minden ilyen intézkedéshez ki kell dolgozni az eredmény monitorozását, az, eseményeknek az értékelését, és le kell vonni a következtetéseket, itt nyilván megfelelő időtávot hagyva arra, hogy mi lehet az eredménye ennek a lépésnek. Tehát emögött vannak olyan célok, amelyek egyértelműek, vannak olyan mellékhatások, amelyek ebben a megfogalmazásban, ahogy a jogszabályt alkalmazták, nem zárható ki. A nyugdíjakkal kapcsolatban elhangzott két kérdés, Bauer képviselő asszony és Darden képviselő úrnak a, a, a kérdése. A, az a, a magányugdíj pénztáraknak a, a megszüntetése, illetve a magányugdíj pénztárban a, a tagjainak a lehetőség megadása, hogy ott maradnak, vagy pedig átlépnek az államilag biztosított nyugdíjrendszerbe. Ez egy folyamat, amelyik most még benne vagyunk, január 31-e egy lényeges időpont, addig kell jelentkezni a magányugdíjpénztártagoknak levonatkozóan. Az eredmény semmiképpen sem tanácsoljuk addig, amelyik ennek az eredményét nem látjuk. Ez megint a, a gazdasági válság és a nyugdíj kifizetésekkel kapcsolatos válság megoldásának egy formája, amelyikre voltak példák. A nyugdíjrendszer teljesen országoknak a saját hatáskörében tartozó, és a nyugdíjrendszereknek rengeteg néhány alapvonás, közös alapvonás mellett számos egyéni sajátsága is van. A célunk ezzel az volt, hogy a nyugdíjrendszer tisztításának, tehát az egész nyug, az ország nyugdíj stratégiának a tisztításának ez egy lényeges lépése, ezt nevezhetnénk akár nyugdíjreformnak is, és ezt olyan további lépések fogják követni, amelyeknek a végső célja az, hogy a nyugdíjak fenntarthatók, adekváltak <clears throat> és megfelelő és hát forrással is rendelkező formái legyenek az időskorú életek, időskor életének a biztosításához. A, igen. Az aktív idősödésre a képviselő úrnak válaszolva, azt tudjuk, hogy egyelőre a költségvetés még nem e, tisztázott, és úgy gondoljuk, hogy segíti az ügyet, ha van külön költségvetés erre az európai évre, és nem más forrásokból lehet majd bizonyos hát juttatásokat ad a, a, rakni a program mellé, és ennek az érdekében, tehát a költségvetés érdekében fog, konzultálunk majd a bizottsággal. Az, hogy a neve mi legyen az évnek, én teljesen egyetértek azzal, hogy az, amit említett képviselő, hogy az öregedés az a születésünk pillanatában megindul már, csak hát akkor nem hívjuk még annak. A, a, nyitottak vagyunk erre a vitára, a, de az kár lenne, hogyha a név körüli bizonytalanság vagy az ötleteknek a, a sokassága megakadályozná a, az akciónak az életbe lépettetését, a megteremtését, tehát az, az évnek a, a, a megteremtését. A, egy szabad nap a családoknak, a, ez így nem szerepelt a programunkban, a, de valószínűleg ezen a család konferencián, illetve azon a, annak a hétnek a programjában, amit március végén, április elején tervezünk, ez valószínűleg ott föl fog merülni. És ugyancsak, amit említett, hogy kérdezett, hogy, hogy budapesti, a barcelonai javaslatokhoz hasonlóan lesznek, várjuk meg a budapesti konferencia sorozatnak a programját, szakértői konferencia, a informális miniszteri konferencia, és még, még lehet, hogy erre is sor kerülhet. Köszönöm szépen. Egy kérdés elhangzott ismételten a szociális párbeszéddel kapcsolatosan. Szeretném akkor bár nem szerettem volna terhelni ugye a mai tanácsülés nemzeti jellegű problémákkal, de akkor elmondom, fölmondom a házi feladatot egész pontosan. Magyarországon az Országos Érdekegyeztető Tanács a legmagasabb fórum, amely a szociális párbeszéddel kapcsolatos ügyekben illetékes. Ez összességében 15 tagból áll, a oldalt kivéve, ebből 9 a munkaidő oldal és 6 reprezentatív szakszervezeti oldal van, tehát hatan vannak a reprezentatív szakszervezetek e, e tekintetben. A képviselői önálló indítványokkal kapcsolatban pedig szeretném jelezni, hogy e, ugye ez a fajta, e, a törvényalkotásnak ez a fajta lehetősége nyilván minden tagállam számára nyitva van, és ez a fajta lehetőség nem azt a célt szolgálja, mint hogy nálunk sem azt szolgálja, hogy megkerüljük a szociális, a társadalmi párbeszédben érintett felek eh, kompetenciáját, vagy véleményének eh, a figyelmen kívül hagyását. Természetesen nem ez a célunk, és nem is lehet egyetlen tagállam célja sem. Megértem, hogy fontos az ön számára a szociális párbeszéd, de higgye el, hogy számunkra is legalább annyira fontos. Köszönöm. Monsieur Falbre, est-ce que cette euh, réponse vous convient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 Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen konkreter sein an dieser Stelle. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne, csak azt szeretném elnőzni, valóban jól értettem-e azt, amit Réthelyi miniszter úr mondott. Azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy a gyerekszám növekedésre szükség van, ezt gondolom, hogy ez a legjobb nyugdíjpolitika, hogyha nő a gyerekek száma, és a következő nemzedék, egy népesebb nemzedék. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy amit elmondott miniszter úr a családi adókedvezményről, az azonban úgy tűnik nekem, mintha különbséget tenne gyerekek között azok a gyerekek, akik olyan családba születnek, ahol magas a szülők jövedelme, és akik le tudják írni ezt a bizonyos adókedvezményt, azok a gyerekek egyenlőbbek ebben az esetben, és az egyébként is jobb családi körülményekhez képest még további támogatást kapnak az adókedvezménnyel, miközben vannak más modellek is, például a családi potlék növelése, amelyik minden gyereknek, minden olyan családnak jut, akik gyereket nevelnek, tehát igazában minden család számára egyenlő, módon nyújt támogatás, vagy például a negatív adókedvezmény, ami ott, ott is támogat, ahol valaki nem tudja leírni a, az adó alapjából, ahol nyilvánvalóan csak a magasabb jövedelműek tudják. Engem az érdekelne, hogy Magyarország ezt az utat ajánlja-e esetleg az Európai Unió többi tagországának is a gyerekszámnövelés szempontjából. A másik kérdésem nagyon rövid, az a nyugdíj reformra vonatkozik, amit én sokkal inkább ellenreformnak értek, és azt mondta, ha jól értem miniszter úr által elmondottakat, hogy ez hozzájárul a fenntarthatósághoz. Én meg azt gondolom, hogy ez pont az ellenkezőjét jelenti, azért vezette be Magyarország a második és a harmadik pillért, hogy ne az államnak kelljen csak a járulékokból a PSU-GO szisztembe vagy rendszerbe fizetni a nyugdíjakat teljes egészében, hanem a, a nyugdíjpénztári pillérek is hozzájáruljanak ehhez ezt megszünteti Magyarország, akkor ez azt jelenti, hogy a teljes nyugdíj részben a járulékokon kell alapuljon, illetőleg az áramra terhelődik rá. Hogy hogyan összeegyeztethető ez a, a fenntarthatósággal, nekem pont az ellenkezőjéről szól, érdekelne az is, hogy ezt is ajánlja-e miniszter úr, illetve Magyarország modellként. Köszönöm szépen. Euh, merci. Euh, monsieur, monsieur le ministre, vous avez euh, mentionné euh, combien l'organisation euh,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 je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite intervenir en premier monsieur Touma Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais... Fiatalok foglalkoztatásának javítása, újító megoldások, milyen lehetőségek vannak. Ugye itt a, a az informális miniszteri találkozónak is egyik fő témája volt eh, ez a kérdés, és, és számos olyan jó gyakorlat eh, Eh, tapasztaltunk a, a tagországok részéről, amely meggyőződésünk szerint eh, nagyon sokat segíthet, és ehhez a magyar eh, munkaerőpiac sajátosságait magánviselő, egyébként óriási munkanélküliségi ráta melletti lehetőségeket is szeretnénk bemutatni a következő időszakban, de nagyon jól érzékelés valóban így is van, hogy a, a másik végén, a korfa másik végén az 50 éven felüliek, vagy akár mondhatnánk a 40 55 éven felüli korosztálynak a foglalkoztatási problémái is egy óri, legalább akkora kihívást jelentenek, mint a fiatalok munkaerőpiaci problémái, ezért ezzel a kérdéssel is szeretnénk foglalkozni, és néhány jó gyakorlattal segíteni a közös gondolkodást a következő időszakban. Ugye több kérdés is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági növe, hogyan tudjuk összeegyeztetni a gazdasági növekedést, illetve ugye a foglalkoztatottsági szint növelését, ugye ez nem kérdés, kérdés, ez, ez ténykérdésként szeretnénk kezelni, hiszen, hiszen ha ebben nem vagyunk képesek előrelépni, akkor gyakorlatilag önmagában a gazdasági növekedés a foglalkoztatási helyzetet nem fogja tudni javítani, és ugye itt a kérdés arról, arra vonatkozott, ha jól értelmeztem, hogy a, ugye Magyarországon magas adóterhek vannak, és ugye ennek ennek lehet egy negatív, egy visszatartó hatása. Hát szeretném jelezni, hogy nyilván a magyar kormány akkor, amikor a, ezeknek az adóterheknek, a válsággal kapcsolatos terhek, adóterhek eh, mellett döntött, akkor nyilván nem jó szántából tette ezt, hanem jól eh, eh, meghatározott keretek e, álltak sajnos rendelkezésre, tehát nem szűk mozgástér volt, de szeretném jelezni, hogy ezzel a válságadóval együtt is gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy alacsonyabbak az adóterhek, mint számos más Európai Uniós országban, tagországban. Úgy gondolom ez egy lényeges e, eleme. A kiküldetési irányelvel kapcsolatban e, azt e, tudom mondani, hogy Ugye itt a, ez egy nagyon-nagyon komoly és fajsúlyos téma, az, az is mutatja, hogy hosszú-hosszú ideje van az, a, a parlament, illetve a, a tanács, illetve a bizottság asztalán. Ez egy nagyon-nagyon fajsúlyos kérdés, és úgy gondoljuk, hogy kellő tisztelettel kell megközelíteni ezt a problémát, tehát partnerek vagyunk mindenben, ami a kiküldetési irványelvvel kapcsolatban előre viszi a közös gondolkodás módunkat. Köszönöm szépen. kérdéseket. A képviselőasszony kérdezett a, a nyugdíj és a fogyatékosok ügyének az összekapcsolását említettem. A, a bizottság most dolgozik a fehér könyvön a nyugdíj a, a ügyel kapcsolatban, a nyugdíj stratégiával kapcsolatban. A, ennek a dokumentumnak a tartalma még érdemben befolyásolható. Például hangsúlyozni lehet azt, hogy a fogyatékosoknak a speciális nyugdíjrendszert lehetne esetleg kidolgozni, ez Európa szerte vita tárgya, ez belekerülhet valamilyen formában ebbe az anyagba, de várjuk meg a bizottsági zöldkönyv konzultációs folyamatának a tanulságait, és ez biztos, hogy segíteni fog a legfontosabb témák azonosításában az általános szociális célú szolgáltatások, a képviselő úr kérdezte, a, ez nem szerepel a, a mi anyagunkban, a, a belga, belga elnökségnek volt a, a prioritása, a, és most a tagállamokon a sor, hogy az ajánlásokat elkezdjék a, a gyakorlatban is alkalmazni. Ezzel a füzettel kapcsolatos, nem a külügyminisztérium képviseletében vagyok itt, valószínűleg a támogatás az nem az elnökségnek szóló támogatás, hanem esetleg annak a nyomdának szóló támogatás, ahol ez a füzet elkészül, de mindenképpen jelenteni fogjuk a képviselő úrnak a megjegyzését ezzel kapcsolatban. A nyugdíj alapok fokozatosabb felügyelete kérdés volt. Igen, szükség van a fokozottabb felügyeletre, akár csak a pénzügyi világ egészében. Ez nem jelent az állami beleszólást a magán nyugdíj alapokba azoknak a szükséges, hogy, azonban szükséges az, hogy hatályos jogszabályok betartását felügyeljék és felügyeljük, és ez érvényes a tagállami és az uniós szintre egyaránt. És ez a fokozottabb a felügyelet lehet például az egyik téma, amelyre vonatkozóan érdemes lenne mind a tanácsnak, mind a parlamentnek reflektálnia, mielőtt a fehér, könyv a bizot, fehér könyvet a bizottság elkészíti. A fogyatékosokról, fogyatékosok ügyel kapcsolatban ugye a kulcs ebben a munka világába való visszavezetés, amelyiknek két feltétele van, az egyik az, hogy legyenek olyan munkahelyek, amelyek fogyatékosokat tudnak alkalmazni, és a fogyatékosok pedig legyenek olyan formában képezve, oktatva, hogy megfeleljenek <clears throat> ezeknek a, a, tehát a munkahelyi körülményeknek, a, és ez az Európa 2020 stratégiába is a, <clears throat> kell, hogy belekerüljön, mert a 75%-os foglalkoztatási szint elérésének ez is feltétele kell, hogy legyen. Tehát a munkahely teremtés az le, úgy oszthatjuk két részre, hogy természetesen a, általában munkahely teremtés és, és számunkra nagyon fontos, hogy a fogyatékosoknak való munkahely teremtés is szerepeljen. A Családok Európáért és Európa Családokért, ez egy heti programnak a címe, itt mi a, a, a demográfiai kihívásnak a egyik megoldásaként vettük be prioritásként a programunkban a családokkal való foglalkozást, a családok <clears throat> szerepének, a családoknak a szerepének a súlyát Európában, és az a, a heti program, amelyiknek ez a vezető címe, az a, ezeket a kérdéseket fogja megbeszélni. Az aktív öregedésben nem arról van szó, hogy a nyugdíjkorhatárt kitoljuk, az nyilván az a nyugdíjpolitikáknak lehet a része. És a itt említette a képviselőasszony, hogy Magyarországon a, a nők gyerekszülés után három évre menjenek haza, haza mehet, tehát otthon maradhatnak a gyerekükkel, ha ezt indokoltnak látják. Ez a 60-as <clears throat> években már egyszer egy bevezetésre került ö, demográfiát ö, szolgáló, a demográfiai kihívás szolgáló lépése volt az akkori kormánynak, akkor <clears throat> a szülésszámot megemelte akkor más kérdésben is, a nyugdíj kérdésben is, és ebben is elhangzott, hogy mit ajánlunk az európai országoknak, nagyon nehéz ajánlásokkal foglalkozni ebben a mai nagyon összetett világban, amikor a gondok kisebb-nagyobb formában az államok egy részénél megvan, és minden állam gondolom a saját tapasztalataira, a saját történelmére, a saját kultúrájára építve próbál megoldani a problémákat, tekintsük úgy ezeket a magyar specialitásokat, mint ilyen próbálkozásokat, amelyeknek az eredményeiről a megfelelő idő után tudunk csak beszámolni. A születések számának a növelését többféleképpen lehet növelni, ez az adókedvezmény, ez egyik módjának tekintettük, de ez nem jelenti azt, hogy azok a gyerekes családok, amelyek ezt nem élvezik, azok számára nem kell, illetve pontosabban azok számára kell a megfelelő támogatást biztosítani ahhoz, hogy a gyerekek felnővése között lehetőleg minél kisebb különbség legyen. A nyugdíj reformmal kapcsolatban a fenntarthatóság az ország pénzügyi stabilitása szempontjából volt ez egy lényeges lépés. Én így értettem, ha nem így mondtam, akkor elnézést kérek, de ebben értelme kellett volna mondani a nyugdíjrendszernek a fenntarthatósága az egy átfogó kérdés, amelyik azt hiszem nem csak Magyarországnak, hanem több más országnak is a gondja, és erre nyilván a következő évek és a következő elnökségek újabb és újabb lehetőségeket és ötleteket fognak biztosítani. Köszönöm szépen.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 rendkívül fontos kérdés, és valóban a belga elnökség ideje alatt is fajsúlyosan jelent meg, és ezt mi is szeretnénk, hiszen ahogyan az előbb is jeleztük, a önmagában a gazdasági növekedés a foglalkoztatási szint növekedése nélkül nem fogja teljesíteni azt a feladatot, amely az Unió számára rendkívül fontos, úgyhogy a, a makroökonomiai viták során az EBSCO szerepét határozottan szeretnénk érvényesíteni a következő időszakban. Tehát a magyar elnökség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 Ja, vielleicht aber zu diesen, diesen zwei Punkten, äh, da hätte ich doch ganz gerne noch eine Antwort des, des äh, Verfassers der Stellungnahme. Euh, Monsieur Deutsch, et puis euh, Madame Hirsch, je pas, je pas, vous souhaitez intervenir après non. Monsieur Deutsch. Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim! Koferati képviselő úr jelentés tervezetét, mint a néppárti frakció árnyékjelentés tevője, üdvözlöm. Amikor a módosító javaslatait olvastam a jelentéstevőnek, akkor apróbb kérdőjelek megfogalmazódtak bennem. Úgy gondoltam, hogy itt ma bizottsági ülésen mód és lehetőség lesz ezeknek a kérdéseknek a tisztázására, mikor a mai eszmecserénk kezdetén Kofferáti úr összegezte az álláspontját, akkor ezek a kérdőjelek még erősebbeké váltak bennem. Kedves kollégák, én Söter képviselő asszonynal értek egyet. Megítélésem szerint hibát követünk el akkor, ha olyan témát teszünk kérdésessé, olyan mondat végére teszünk kérdőjelet, amely mondat végén elsősorban a bizottságunknak köszönhetően jelen pillanatban pont vagy felkiáltó jel van. Megítélésem szerint az előttünk álló időszakot illetően világos és egyértelmű az európai szociális alap helyzete. Annak az önállósága, annak a sajátos célrendszere, annak a feladatai. Nem gondolom, hogy eh, ahogy hogy, egész pontosan fogalmazva, ahogy okkal és joggal sok európai polgárt bosszantja az európai intézmények közötti öncélú vita, ahelyett, hogy azt tapasztalnák, hogy ezek az intézmények az ő problémáikkal foglalkoznak, ugyanúgy azt gondolom, hogy a kohéziós alap, európai regionális fejlesztési alap, európai szociális alap, tehát megint különböző intézmények európai polgárok számára nehezen érthető vitáját gerjesztjük, ezzel nem jutunk előrébb. Én még tájékozott európai választópolgártól sem kaptam olyan kérdést, amelyik egyébként ezekkel a kvázi technikai, intézményi kérdésekkel lettek volna összefüggésben. Gyakorlati kérdést. Hogyan lehet könnyebben hozzáférni ezekhez a forrásokhoz? Hogyan lehet a különböző alapokban meglévő források együttes felhasználásának az előnyeit megtalálni? Ha ilyen kérdésekkel már találkoztam. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy a hogy a Koferáti úr jelentésének a címe is világossá teszi, hogyan lehet az európai regionális fejlesztési alap és más strukturális alapok közötti hatékonyságot növelni, az ezzel a kérdéssel foglalkozó módosító javaslatok azok, amelyek eh, megítélésem szerint a, a támogatásra érdemesek. Ilyen módosító javaslatokat nyújtottak be eh, képviselőtársaim, ilyen módosító javaslatok születtek a részemről is, illetve több néppárti képviselő eh, társam részéről. Itt át, amit még egyszer szeretnék aláhúzni, egyetértve mondom alelnök asszonyjal, nem az intézményi vita a kérdés, hanem a tisztázott intézményi, tisztázott intézményi viszonyon belül hogyan lehet minél hatékonyabb működést létrehozni. Természetesen úgy, hogy a szociális kérdések a foglalkoztatás ügyét minél hatékonyabban szolgálják ezen alapok felhasználása. Azok a módosító javaslatok, tehát amelyek tartalmi kérdésekkel foglalkoztak, ezek a módosító javaslatok segítik megítélésem szerint a közös ügyünket. Tisztelt eh, előadó úr, legyen kedves lezárni a vitát. Köszönöm szépen. Nos, a kompromisszumos javaslatoknak a kidolgozása, illetve ezeknek a szövegezése nyilvánvalóan a hozzászóló kollégákat meg fogja majd nyugtatni. Schröder asszony nem lep meg az a számos módosító indítvány, amit beadott, ugyanis ezek a véleményem szerint egytől egyig elfogadhatóak, jól beilleszthetőek egy olyan keretbe, amelyet egységesen képviselünk mindannyian itt már a kezdetektől fogva. Tehát egy egységes fedőszerv, és ezen belül önálló alapok saját forrásokkal, a saját maguk célkitűzéseivel. Nos, ami pedig az általános koncepciót illeti, sok módosító javaslat hátterében, ami a kereszténydemokraták részéről érkezett, az áll, hogy azt mondják, hogy nem a kereteket kell megváltoztatni, hanem az egyes alapoknak a különlegességét kell kiemelni. Ugyanakkor nem szabad megőrizni olyan dolgokat, amik fontosnak minősülnek. Tehát az egészet javítani kell, de úgy, hogy megőrizzük a régi dolgokat, a régi vívmányokat. Nos, itt minden egymással összefügg, úgyhogy nem szeretném, ha elbeszélnénk egymás mellett. Azt gondolom, hogy mindez nem kérdéses. Én csak egy aggodalmat szerettem volna megfogalmazni, amely bizonyos módosítók olvastán fogott el engem. Ugyanakkor erősödik bennem ez az aggodalom, ha megfontolom, hogy más eh, grémiumok is beszélnek majd erről a témáról a házon belül. Nem csak a mi bizottságunk foglalkozik ezzel a kérdéssel, hanem van a parlamentnek egy olyan része, amely legalábbis a amely legalábbis szeretné megszüntetni a szociális alapot, vagy ilyen irányba szeretne lépéseket tenni, vagy szeretné a rendelkezésére álló eh, forrásokat más alapokba áthelyezni. Talán ezek legitim törekvések, azonban elhibázottak. Egész egyszerűen azért, azonban, mert ez a tendencia mutatkozik meg a házon belül, ezért fejeztem ki a véleményemet. Itt a bizottságon belül úgy gondolom, hogy nem kell senkinek semmitől sem tartania. Mi a szociális kérdésekkel bizottságként foglalkoztuk, erre fogunk koncentrálni, tehát ezeket szem előtt fogjuk tartani míg más grémiumokban talán a területi kérdések fontosabb teret kapnak. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a két dimenziót, tehát a szociális és a területi dimenziót egyaránt figyelembe vegyük, és a regionális kohéziót mind szociális, mind pedig területi alapon erősítsük így, ilyen szellemben fogom kidolgozni a kompromisszumos javaslatokat is. Köszönöm szépen. Nous euh, adopterons euh... A véleményt február 1-én fogadjuk el. A regionális szakbizottság 28-án nyilatkozik. Következik napi rendünk 27. pontja. megadom a szót Omen Rajten asszonynak, hogy mutassa be kompromisszumos javaslatait a megfelelő fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé vezető úttal kapcsolatban. Omen Rajten asszonyja a szót tessék. collega's. Mevrouw de voorzitter. Kedves tisztelt elnök asszony. Egy olyan koncepciót terjesztettem elő önök számára írásban, egy olyan kompromisszumos koncepciót, amelyről, mint az már elhangzott, még eszmecsere tárgyát képezi. Ez ugye azt is jelenti, hogy ezek a kompromisszumok többé, kevésbé összeegyeztethetők egymással. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy én előadóként az árnyék előadókkal együtt úgy gondolom, hogy ezek a kompromisszumok megfelelnek számunkra, és éppen ezért be kell őket emelni a szövegbe. Holnap holnap még bizonyos bekezdéseket be fogunk vizsgálni, és erről még majd beszélek később. Most angolul van előttem a szó, éppen ezért angolul folytatom. First of all, read 460 módosítót kellene ugye először is elolvasni, aztán hogyha sikerül kompromisszumokra jutni, akkor ezeket egymás után lehet tenni, és kialakul egy új szöveg. De úgy gondolom, hogy a jelentésettől túl hosszú lenne, és senki nem lenne képes elolvasni. És ön, elnök asszony, és mi mindnyájan abban vagyunk érdekeltek, hogy világos mondani valónk legyen az Európai Bizottságnak. Ez azt jelenti, hogy képeseknek kell lennünk a mondani való kifejezésre juttatására jövő héten, mert figyelembe fogják venni februárban, fe, február közepéig meg kell kapniuk ehhez. Tegyük ezt meg világos üzenet, mondani való, amit szeretnék kifejezésre jutatni, az az, hogy a kollégák véleményét belefoglalom a jelentésbe, de hogyha mondjuk azt látom, hogy Figueredo asszony hol is van? Figueredo asszony módosított javasol, vagy alternatív szövegváltozatot, és azt látom, hogy a többiek többsége nem sorakozik fel mögé, akkor vagy megkérem Figueredo asszonyt, hogy vonja vissza, de ha nem akarja, és el tudom képzelni, hogy ez a helyzet, akkor ö, szavazunk róla, és az előadó egy mínusz tesz mellé. Szóval mit is próbálok csinálni? A képviselőtársak gondolatait, ötleteit begyűjtöm, megvizsgálom, hogy többség van a mögöttük, és kialakítok egy kompromisszumot. Mivel nem vagyok anyanyelvi angol szónok, hogyha helyesbítésre van szükség, javításokra, korrekciókra, jobb megfogalmazással lehetne élni, akkor szóljanak elnök asszony, nem tudom, hogy az összes módosított, az összes kompromisszumos felsorolja, mert Nem hiszem, hogy szükség lenne rá, mert szerintem mindenki elolvasta, és szeretnék több időt adni a kollégáknak az észrevételeik megtételére, és inkább az észrevételekre reagálnék. Talán ez jobb elképzelés, megadnám, visszaadnám a szót, hiszen minden itt van papíron. Az ötös kompromisszummal és a 31-es kapcsolatban még zajlik a vita. Holnap reggel a bizottság és tanácsi kollégáknak is odaadom és a reagálások függvényében módosítjuk, vagy változatlanul hagyjuk a szöveget. Ennyit akartam bevezetőként mondani, remélem, hogy mindenki elfogadja, hogy nem vettem át szóról szóra a javaslatokat, de a gondolatokat, az ötletek lényegét, igen, köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen előadóasszony, csak jelezném, ahogy ön is említette, hogy a kompromisszumos módosítók írásbeli változatát is meg fogják kapni, de minél hamarabb elektronikus módon eljuthatjuk mindenkinek, hogy jó feltételek között tudjanak dolgozni, különben nem nagyon tudnak reagálni, nagyon nehéz lesz reagálni említi ön, hogy mindenki el tudta olvasni a kompromisszumokat, de sajnos még az elején vagyunk csak. Azok, akik nem árnyék előadók, még lehet, hogy fognak benyújtani módosítókat, éppen csak most az ülésen tudtuk megismerni ugyanis a kompromisszumos javaslatokat. Omer Rajten asszony igen, én itt ehhez csatlakoznék, am, ahhoz az észrevételhez, amit ön mondott. Teljesen természetes, hogy a módosítókról vitát folytatunk, és a vita után az előadó, az árnyék előadókkal készíti el a kompromisszumokat. És már is van egy hét előnyünk, de szerintem erre szükség is van, mert nagyon világosak akarunk lenni. Én vagyok az előadó, és nem a titkárság, én fogom elküldeni a kompromisszumos módosítókat, mihet azok készen lesznek, mert nem akarok zavart. Nem akarom, hogy már nem érvényes szövegek keringjenek. Hát erről van szó. Előadó asszony, mint e szakbizottság elnöke, kénytelen vagyok gondoskodni arról, hogy minden képviselőtársam megfelelő feltételek között dolgozhasson. A mai vita végén hasznos lesz, hogy minden képviselő e-mailben megkapja a kompromisszumos javaslatait, nagyon egyszerű oknál fogva, azért, mert ön azt kéri, hogy mindenki nézzen utána, hogy milyen feltételek között vonhatja vissza a módosítóit. Nem lehet azt kérni a szerzőktől, hogy vonják vissza a módosítót, anélkül, hogy beleszólhatnának a kompromisszum megfogalmazásába. A végén visszadom a szót önnek, de először hadd adjam meg a többi képviselőnek, aki kérte a szót. Először is Őri úr, aztán Harkin asszony. Az eljárással nem szeretném eltölteni az egészülést, inkább a szöveg tartalmával foglalkozunk, főleg ez érint érdekel bennünket. Őri úr, aztán Harkin asszony. Köszönöm a szót, elnök asszony. Bár valóban nem az eljárás a leglényegesebb, ebben a stádiumban nem megkerülhető az, hogy néhány szót vessünk róla. Én szeretném megvédeni Riát. 480 módosító indítványból kompromisszumokat csinálni nem egy egyszerű feladat, különösen úgy, hogy nem állnak rendelkezésre nyelvi változatok, mert lehet, hogy ő egészen jól kezeli és tudja angolul is szerkeszteni, de nem biztos, hogy mindenkivel tud egyeztetni, vagy mindenki bírja ugyanolyan jól a nyelvet. Tehát ha előállt egy rendkívüli állapot, hogy nagyon kevés az időnk ahhoz, hogy elérjük még a, a konzultáció végét, akkor ebben nem ő az egyetlen, akinek, akit kritizálni lehet, hanem ilyen alapon akár a fordítószolgálatot, akár a, a, a szervezését az egésznek, mi magunkat, akik nem vagyunk képesek adott esetben gyorsabban dolgozni. Tehát én nem gondolom azt, hogy teljesen indokolt az elnök asszonynak a, a, a megjegyzése. Másrészt valóban kompromisszumról akkor lehet beszélni, hogyha van mögötte megegyezés. Márpedig még most délután is, az a szöveg, ami most itt van előttünk, ennek egy jó részét most délután is ö, ö, ö, különféle tárgyalások révén módosítani kellett, tehát folyamatosan és intenzíven azon dolgozik mindenki, hogy a parlamentnek ténylegesen legyen véleménye, nem egy egyszerű dossziéról van szó. Én elég sok módosítót adtam be, és azokban az is kiderült, hogy köztünk is személyesen is, bár egy frakcióhoz tartozunk, mégis volt egy csomó vita. Én ezt a változatot, ami most van, ezt lényegében el tudom fogadni, akár úgy is, hogy visszavonjam a módosítóimat, hisz az, amit mondani akartam, az benne van. Én ezt egy értelmes megközelítésnek tartom, mert 480 módosítóról elkezdünk szavazni, abból olyan szöveg lesz, amit ember nem lesz a talpán, aki azt, aki azt elolvassa, sőt magunk is majd hetekig próbáljuk tisztázni azt, hogy tulajdonképpen mit is akartunk mondani. Tehát ez egy intelligensebb, értelmesebb, jobb megközelítés, és valóban ismerve, meg látva, hogy követve a procedúrát, úgy látom, hogy nagyon sok konvergencia van már benne az egyes frakciók és a frakciókon belüli vita pontok között. Az én számomra fontos volt az, és ezt külön üdvözlöm, hogy végre sikerült megoldani, hogy egy kicsit előbbre jussunk, és ezt továbbra is ösztönözni kell, hogy legalább ugyanazokat a fogalmakat használjuk. Mert akkor, amikor első, második, harmadik pilléről beszél, beszélünk, akkor az egyes országokban más gondolnak mögötte, és úgy vitatkozunk egymással, hogy mindenki tulajdonképpen másról, másról beszél. Ilyen típusú problémáknak a tömkelegét kellett megoldani ebben a, a, a szövegben, és ebben úgy látom, hogy jutottunk előre. Eléggé ö, egyértelműnek tűnik, hogy egyesség van lényegében a frakciók között abban, hogy a legfontosabbnak és mindenféleképpen figyelemre méltóan reformálandónak az úgynevezett első pillért, tehát a szolidaritási pillért gondoljuk, azt, hogy a, a munkához kötött vagy egyéb önkéntes pilléreknek a szerepét hogy igazítjuk ki, ebben vannak hangsúlyeltolódások, de végül is azok a megfogalmazások, amik most belekerültek, ezek már azt gondolom, hogy ösztönzőleg hatnak a további vitára. Mert azt azért ne felejtsük el, hogy nem egy dekrétumot, tervezetet szavazunk most, hanem egy társadalmi vita egyik szereplőjeként nyilvánul meg a parlament, és ezt a vitát folytatni fogjuk majd a fehér könyv megjelenése után. Tehát az a legfontosabb, hogy amiben végre egyet tudunk érteni, azt tudjuk elküldeni az Európai Bizottságnak, azok azok a gondolatok, amik be tudnak épülni a bizottság javaslatában, hogy aztán a következő menetben mi magunk is még alaposabban menjünk hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó metódus, és a magam részéről, sőt azt kell mondanom, hogy most már én, mint koordinátor beszélhetek a néppárti kollégáim részéről is, egy-két apró részletet elszámítva mi már támogatni tudjuk ezt a változatot, és akár készek vagyunk a saját módosítóinkat visszavonni annak érdekében, hogy ez működjön ez a, az elképzelés. Köszönöm szépen. Uh, Madame Harkin, puis Monsieur Thomas Mann. Madame Harkin. Harkin asszony, aztán Thomas Mann úr. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy nagyra ér értékelem a jelentés készítőnek a munkáját. Egy nagyon jó, világos, olvasható, koherens, kompromisszumos módosítókat terjesztett elő. Elolvasván a módosítókat, azt hiszem, hogy nagyon sokat, nem mindegyiket, de nagyon sok ötletet, gondolatot beleépített az anyagba, és ezeket megfelelő kompromisszumba foglalta. Nagyra értékelem, hogy megemlít az egyes témákat, de csak egyszer szubszidiaritási elv van csak kétszer megemlítve. Az összes többi minden az egészség, biztonság, ezek mind egy, egy alkalommal szerepelnek, és szerintem ez önmagában nagyon jó. Néhány kérdésem lenne, amire talán tudna válaszolni a raportőr. Először is igyekszem rövid lenni. A H kompromisszummal azt mondja, hogy az anyasági szabadság és az idősebb családokról való gondolkodásnak a beszámítása a nyugdíjba. Lehet, hogy ez csak egy nyelvi kérdés, nem tudom, de esetleg egy kis pontosítás jó lenne erre vonatkozóan. A kilences kompromisszumra ez egy olyan kompromisszum, amivel lehet, hogy vannak kérdéseink, és az egész kompromisszum azt mondja, hogy pozitív kritériumokat kellene alkalmazni a nők nyugdíjának kiszámításakor. Nem egészen értem, hogy mit ért pozitív kritériumokon és nem tudom, hogy hogy lehet ilyen kritériumokat találni. Értem a problémát, hogy a nők gazdasági függetlenségét biztosítsuk, tehát az idős nőkre gondolok, de lehet, hogy ezt egy kicsit tovább kellene tárgyalni. Továbbá A 16-os kompromisszummal ott is van egy pici kérdésem, egy kompromisszumra, hogy segítsük a szociális járulék és adógyi intézkedésekkel az idősek munkavállalását. Akkor a 24-es kompromisszumról tőke alapú nyugdíjról beszélünk tehát tőkésített nyugdíjról. Ezt szeretném pontosan látni, hogy ez mit jelent, hogy ezt pontosítanánk, az nagyon fontos lenne. Azt hiszem, hogy Lényegében ezek azok a kérdések, amelyek bennem felvetődtek, és amit a raportőrhöz intéznék. Talán még egy vagy két jó ötlet, valamit ugye nem került bele, e, hogyha egy átfogó megközelítést alkalmazunk, és egyetértek Őri úrral, hogy tulajdonképpen a folyamatnak az elején vagyunk. Szeretném kérni a három 41-es és a 348-assal módosítóval, hogy ott pontosan miről van szó. A 341-est még csak értem, de a 348-asnál egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy az mire is irányul. Van még egy vagy két jó ötlet. A magyar elnökséggel, ugye 40 millió fogyatékossággal élő személy van, fontos, hogy ezek munkához jussanak, ez a nyugdíjrendszereknek is segíthetne. De nem akarok több időt elvenni, azt mondanám, hogy mint árnyék jelentéstevő, én készen állok arra, hogy visszavonjam a saját módosítóimat. Nem tudtam minden kollégával még tárgyalni, de általában én készen vagyok arra, hogy elfogadjam azt, amit a jelentés jelentéstevő fogalmazott meg. Elnök, köszönöm szépen. Thomas Mann úr, majd Kessler úr. Köszönöm szépen, elnök asszony hogy a, kezd, a kezdetbeli kifogásai azok indokoltak voltak, Nyilvánvalóan nehéz követni a munkát, hiszen nagyon nagy nyomás alatt állunk, ami az időt illeti. De hát ez mind a két bizottságra vonatkozik, nem csak az EMPL bizottságra, amiben most találhatunk, hanem az ECON bizottságra is, amelynek szintén tagja vagyok. Ott volt ma reggel egy szavazás, és ott azt láttuk, hogy több mint 200 módosító volt, és az egyes tagállamokban különbözőek a tapasztalatok, és azok is lecsapódnak ezekben a módosítókban, ami ugye ez egy saját kezdeményezésű jelentés, itt 434 módosító indítvány volt, és meg kell nézni, mit tudunk ezekkel tenni. Különböző tapasztalataink vannak, mindannyian szeretnénk ezt bele vinni a jelentésbe, vagy bele kell vinnünk. Vannak, akinek van nyugdíjrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok, másoknak újak ezek a témák. Más kollégák nevében is mondanám, hogy ugye egy saját kezdeményező jelentésnek van jelentősége, ugye van egy zöld könyv, és ez belekerül majd a, a fehér könyvbe. Nagyon sok szervezet tehát foglalkozott intenzíven ezzel a témával. A tegnapi tervezetre tudok csak reagálni, tehát a hétfői szövegváltozatra, hogy ez mennyiben egyezik meg az önök előtt lévővel, azt nyilván még részletekben meg kellene nézni, de ezt akár meg is tehetjük tehát csak a tegnapi szövegváltozatra tudok kitérni. Az első paragrafust azt üdvözlöm, ez ugyanis támogatja a szubszidiaritás elvét, és a hatodik kompromisszumost is üdvözlöm, ugyanis ez azt mondja, hogy a nyugdíj az tagállami kompetencia, ez azt jelenti, hogy a szociális partnerekkel abban maradtunk, hogy ennek ott kell maradni a tagállami kompetenciák között. A tegnapi hetes megfogalmazás pedig úgy hangzik, hogy a tagállamokat támogatnia kell eszmecserében a bizottságnak. Ezzel egyetértek. Aztán egyetértek a tízes számú kompromisszumos javaslattal is, amely azt mondja, hogy ne legyen európai szinten egységes nyugdíjba lépési korhatár. Úgy gondolom, hogy ezt közösen értük el, tehát ez egy fontos előrelépés. Probléma volt ugyanakkor, Eh, amit eh, az előadó mondott, hogy nem akar sok eh, indítványt elfogadni, mert hogy az nem tartozik a mi kompetenciánkba. Nos, úgy gondolom, hogy a zöld könyv és a jelentés is a második pillére vonatkozik, és a nyolcadik kérdése a bizottságnak világosan megfogalmazva azt mondja, hogy fel kell vizsgálni a jelenlegi tőkével fedezett nyugdíj előtakarékossági rendszereket. Nos, úgy gondolom, hogy ez hozzánk tartozik. Az Európai Bizottság magyarázata a nyugdíjakkal és az egységes piacsal kapcsolatban azt mondja, hogy ebbe beletartozik az üzemi nyugellátás, ami tőkével van fedezve, és ennek a témája is annak idején a 22-es, 23-as, 24-es mondosító indítványban a második pillér kérdésével újra és újra foglalkoztam, úgy gondolom teljesen indokolt, hogy az üzemi, indokolt az üzemi nyugellátás kérdésével is foglalkozzunk. Az egy, nem értek egyet az előadóval, ami a 22-es kompromisszumot, illetve legalábbis a tegnapi szövegváltozatát, ugyanis az utal arra, hogy be removed. Ich weise darauf hin, dass Szeretnék arra utalni, hogy a belső mobilitás az nagyon szigorúan is tagállami kompetencia éppen ezért szeretném azokat a kollégákat figyelmeztetni arra, akinek az üzemi nyögellátással kapcsolatban nincs még tapasztalatuk, mert hogy nem ismerik azt, de esetleg kedvük van megismerni. Nos, ezt a kérdés és a minimális standardek kérdését azt tartsák érdekesnek, mindig megfogalmaznak minimális követelményeket, amelyek további költségekhez vezetnek, és hogyha további költségek keletkeznek eh, a vállalkozások számára az üzemi nyugellátás terén, akkor ezt tartósan nyilvánvalóan nem a rendszer megtartásához, hanem megszüntetéshez fog vezetni. Tehát azok az országok, amelyeknek nincsen tapasztalata ezen a téren, figyeljenek erre. A 22. cikkelyben pedig az áll, hogy... Removed. Nos, úgy gondolom, hogy eh, a jelentéstevő a protabilitási kezdeményezés, a német kezdeményezés szempontjából ismeri ezt. Itt ugye Németországban 5 év az elévülési határidő ezzel kapcsolatban. Szeretnék arra utalni, és ezzel zárnám is mondandómat, hogy Németországban tapasztalatokkal rendelkezünk az üzemi nyugellátással kapcsolatban. 450 milliárd eurós pénzről beszélünk, ezt a szociális párbeszédben kiharcolták a partnerek, ezt szerették volna, ez egy abszolút értékes vívmány, hogyha ezt most európai szinten meg akarjuk szüntetni, vagy ki akarjuk rekeszteni, hát ezt nem engedhetjük meg. Szeretnék utalni arra, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon is érint minket. Az utolsó megjegyzésem pedig természetesen vannak olyan területek, amelyeket csak az ekonnak kell kezelni, ezt tegyék ők, aztán vannak olyan témák, amik a mi kompetenciába tartoznak, és vannak mindkét bizottság kompetenciájába tartozó témák is, tehát jó lenne, hogyha összességében a néhány kompromisszumos javaslat, amit tegnap fogalmazott meg a jelentéstevő, az támogatásra találna. Na most nagyon sok különbözőség is van, de hát talán talán itt ellentmondásos ez a szavazás, de hát akkor ez az üzenet kifelé ami pedig a zöld könyvet illeti, talán abból egy jó fehér könyvet tudunk már csinálni, de, de valószínűleg ez egy olyan zöld könyv, amit nem tudunk teljes mértékben át, emelni. Talán a fehér könyvben ö, ö, olyan dolgok lesznek, amivel nem tudnak a munkavállalók teljes mértékben egyetérni. Hogyha pedig kér, megkérdőjelezik az üzemi nyugellátást, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre milyen reakció érkezik az egyes tagállamokból. Monsieur Kessler, puis Kessler úr, majd Lambert képviselő. Ich möchte Köszönöm szépen. Először is szeretnék az előadónak eh, szívélyesen gratulálni, köszönetet mondani. Nagyon is megerőltette magát eh, ő is, és az árnyék előadók is, eh, és foglalkozott a módosító indítványokkal, és kidolgozta azt a kompromisszumot, ami egyáltalán most rendelkezésre áll, ez sok időbe került, ezért az energia ráfordítása mindenképpen köszönetet kell mondani. Ami személyesen engem illet, Mm, teljesen világos, és éppen ezért Liberia, köszönet azért, hogy a szubszidiaritásról szóltál. A mi frakciónkban eh, is foglalkoztunk ezzel, eh, és szerettük volna, hogy a kompromisszumos megoldásban ez megjelenjen. Tehát fontos, hogy erről így világosan szóljunk, ami pedig a generáció közötti igazságosságot illeti. Ez is egy olyan pont, eh, ahol nem szabhatunk határokat. Úgy gondolom, meg kell, hogy fontoljuk, hogy az európai párbeszédben hogyan tudjuk még inkább kihangsúlyozni ezt a kérdést az a módosító javaslat az az azt mondja, amit én javasoltam, hogy sokszínűség jellemzi az európai nyugellátási rendszert, ezt mindenképpen meg kell őriznünk, el kell ismernünk, ugyanakkor más részről meg kell szüntetnünk olyan dolgokat, amelyek nehézségeket okoznak a rendszerben. Szeretnék határozottan fogalmazni. A bizottság, a, illetve annak különböző főigazgatóságai, a különböző biztosok is fejlesztették ki ennek a zöldkönyvnek a tartalmát, ez meg is mutatkozik a beszédükben, ahogy beszélnek erről az egészről. Te is készítette egy jelentést, aztán a Szociális Bizottság is készítette egy jelentést, tehát ez egy átfogó európai téma. Éppen ezért csodálkozom, hogy bizonyos módosítóindítványokat nem fogadtak el, vagy itt az Ample titkárságán, hogyha például a fizetésképtelenség témájára gondolok. Természetesen nem ez a fő téma itt a foglalkoztatásügyi bizottságban, de miért ne lehetne ezzel kapcsolatban véleményünk? Nyilván valóan a nagy plénumon is már ki kell fejeznünk a véleményünket, hogyha szavazásra kerül sor. Éppen ezért számomra érthetetlen, hogy ezt miért hagyjuk ki, ezt a kérdést ami a második és harmadik pillért illeti. Tehát nyilvánvalóan ezekre a kérdésekre is kell tudni válaszolni a saját szemszögünkből. Hogyha más nyugellátási és pénzügyi termékekre gondolok, a második pillére gondolok, akkor azt kell, hogy mondjam, ott is magasabb ö, ö, tartalékokra van szükség, magasabb követelményekre, ez teljesen evidens ez a probléma számunkra. Általánosságban, zárásképpen azt mondanám, hogy el tudom fogadni a kompromisszumos javaslatokat, az előkészítő találkozón beszéltünk már egyikről másikról, ugyanakkor azt is gondolom, hogy van néhány nüansz, amit még meg kellene veled beszélnem, ezeket módosítottad más pártoknak a, árnyék előadóival együtt. Tehát ezeket vállalni tudjuk, én vállalni tudom, éppen ezért vállalni is fogom, és még egyszer köszönöm szépen, hogy, még, e-, hogy ezt itt ilyen gyorsan még egyszer világosá tetted. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének a nagyon pozitív uh, megközelítésért. Most ugye itt tulajdonképpen átalakítjuk a szöveget, hogy koherensebb legyen az olvasása, de mindenképpen nagyon pozitív ez az anyag, és uh, a számos módosító indítvány, uh, az információhoz hozzájutó, a nemek kérdéséről szóló mind nagyon világosak. Az én frakcióm is tisztában van, hogy az első pillér a legfontosabb, és a megfelelő nyugdíj az azt jelenti, hogy a szegénységi küszöböt meghaladó nyugdíj a nőkre, azokra, akik munkanélküliek, munkába állókra megfelelő legyen ez. És itt ezek változnak az élet folyamát, folyamatát figyelembe vívő megközelítés, ez is fontos. Tehát mindezek nagyon fontosak, mert szerintem úgy kell ezt nézni, hogy az emberek hogyan élik az életüket, és nem lehet egy elaprózott megközelítést alkalmazni, alkalmazni. Nem, nincs már olyan, hogy valaki 30-35 évet egy vállalatnál dolgozik, hanem különböző munkádatói vannak, és ezért fontos a hordozhatóság, és ezért került ez bele. És jó, hogy a jelentéstevő számos javaslatunkat átvette vannak olyan bekezdések, amiknél még várakozó állásponton vagyunk, és várjuk, hogy majd mi is lesz belőle, és hogyan fog alakulni. Például az ötös kompromisszum, hogy a hogyan kell értékelni a növekedési stabilitási paktum alapján ezeket a nyugdíjakat, vagy és vannak konstruktív elemek, vagy például a 16-os, ez egy kicsit problémás néhány helyen, ezzel együtt értékelem ezt is. Tehát összességében támogatni tudjuk az anyagnak az egészét. Egy vagy két olyan bekezdés van, amit még meg kell beszélni, és ezt a hét folyamán meg is fogjuk tenni, és akkor megadjuk a végleges vállaláspontunkat, hogy mely módosítókat vonjuk vissza a jelentés alapján, de ezt frakció álláspontra építve szeretnénk megtenni. Mm, Monsieur Szerkász, puis Monsieur Darden. Szerkász úr és Darden úr. Brevemente, porque la posición del grupo... Köszönöm szépen. Elnök asszony, csak nagyon röviden. Hogyha a szocialista frakcióról kell beszélni, akkor Daraden úr el fogja, majd, el fogja majd mondani, hogy ő nekik mi az álláspontjuk. Ugyanakkor szeretném elmondani, az előadónak, Olyman Röjten asszonynak, hogy nehéznek tartom a témát, amit fel kellett dolgoznia. Nehézségeim voltak nekem magamnak is. Több mint 400 módosító indítvány volt, éppen ezért az árnyék előadóknak is úgy kellett dolgozniuk, ahogy dolgoztak, de hát nem szabad elfelejteni a demokráciát. Azok, akik módosító indítványt nyújtanak be, azok nyilvánvalóan választ várnak méghozzá időben, hogy az előadó belevette-e a kompromisszumos javaslatba a módosítást, vagy sem. Hiszen nyilvánvalóan valaki majd adott esetben fenntartja a szavazásra még a javaslatát. Éppen ezért el kell, hogy kerüljük az eljárási nehézségeket. hogyha holnap lezárjuk a vitát az árnyék előadókkal, és javaslatokat terjesztünk elő, akkor jó lenne, hogyha a bizottsági tagok ezt ugye meg, megkapnák, és mindenki láthassa, hogy végül is mi került bele a végleges szövegbe, és mi nem. Hogyha 5 perccel a szavazás előtt látjuk, hogy vannak, hogy az esetben a saját módosítónk nem került be, hát az nyilván problémát fog jelenteni. Éppen ezért a hatékonyságot növelni kellene, és egy megfelelő racionális munkamódszert kellene bevezetni. Tulajdonképpen ezt akartam volna csak mondani, tehát nagyon rövide vagyunk a cél előtt, nem szabad itt az eljárási csapdába beleesnünk. Monsieur Darden. Köszönöm szépen. Darden úr, aztán Tümer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt csatlakoznék az előttem szólókhoz. Köszönet az előadóasszonynak a munkájáért, az egyeztetésekért, amelyeket tartottunk, erőfeszítéseiért, hogy a kompromisszumos javaslatokba belefoglalja a eh, túlnyomó többségét eh, a javaslatoknak, és megpróbáljon koherens, következetes, olvasható, érthető szöveget kialakítani. Nagyon sok érzékeny pont van itt, a különböző országok különböző tapasztalatai többek között, és mindenképpen egy, egyértelmű üzenetet kell küldeni a bizottságnak, és úgy gondolom, hogy pontosan ezt akarja ön is, ő is elérni. Ami az érdemi kérdést illeti, néhány perccel ezzel elemeztük a kompromisszumokat, a kezdetleges formájukban az első pillér alapvető fontosságát hangsúlyozzuk, illetve azt, hogy a másik kettő kiegészítő jellegű. A 2020-as stratégia fontosságáról is szó van, és arról, hogy a lehető legnagyobb foglalkoztatást kell biztosítani, hogy a nyugdíjak finanszírozása stabilabb legyen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a szociális partnereket be kell vonni hangsúlyosan a reformok kidolgozásába, a nyugdíjrendszer kialakításába. Ezt is a kompromisszumok között találjuk. Még egy dolgot említenék a nyugdíjkorhatár nagyon nehéz kérdés, itt ugye belép a szubszidiaritás, ugyanakkor fontos, hogy a tényleges nyugdíjba menetel életkora emelkedjen, ez is kompromisszumos lehet, és ezt hangsúlyozom. De még nagyon sok <laughs> munkát kell elvégezni, sok munkát, a még vitás kérdésekben felvetődött a stabilitási paktum, ötös bekezdés, 31-es bekezdés, észszerű megfogalmazást kell találni, hogy a különböző tagállamok a jövőben is megtalálják benne magukat. Annak is utána kell nézni, hogy a hordozhatóság elég világos-e, mm, Európának egyértelműen van szerepe itt, illetve itt a pénzek kérdésén túlmenően meg kell nézni, hogy a többi bizottság, és konkrétan a gazdasági szakbizottság jelentései eh, miként hatnak miénkre, és hogy nem zilálják -e szét az ön által eh, és az árnyék előadók által végzett munka eredményét. Azzal fejezném be, hogy eh, a fennmaradó munka sikeres elvégzéséhez tovább kell finomítani a kompromisszumokat, és olyan szavazólistára van szükség, amiből kiderül, hogy milyen módosítókra vonatkoznak a kompromisszumok, melyekre nem. A koordinátorom segítségével én szeretném értékelni az egészet a frakcióban, és hogyha elvégeztük ezt a koordinációs erőfeszítést, akkor már meg tudjuk mondani, hogy a végső változatban hogy mennyire tudjuk támogatni a kompromisszumokat, illetve akár visszavonni módosítókat is. Tehát a kompromisszumok végső formájától is múlik ez, meg attól is, vagy azon is, hogy a szavazólista miként alakul. Tehát az SSD frakció így fog eljárni. Köszönöm. Címer asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nem vagyok a GUE NGL árnyék előadója, de Thomas Handel kollégámmal több módosító indítványt is benyújtottunk, és Ilde Figaréro és Patrick Erikem szintén éltek módosító javaslatokkal. Éppen ezért abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy nagyon rövid idő alatt fel kellett ismernem, hogy itt a bemutatott kompromisszumok mennyiben tartalmazzák ugye a módosító indítványokat. Röviden átfutottam a kompromisszumokat, és ez azt mutatta, hogy továbbra is nagyon nagy különbségek vannak a teljes probléma megközelítésében. Szeretném Omen Röjten asszony kollégánk elkötelezettségét, munkájának mértékét nem alábecsülni. Ez egy nagyon nehéz munka volt, de továbbra is az mutatkozik meg, hogy különböző csatornákon halad a gondolkozásunk, különböző alapokból indulunk ki, nem csak az első vizsgálatnál, eh, első vizsgálatnál, hanem most is az mutatkozik meg, hogy azt mondhatjuk, eh, hogy, hogy azt kell tennünk, tehát ön azt mondja, hogy azt kell tennünk, hogy vonjuk vissza a módosító indítványainkat, és ne adjunk be újakat. Nos, eh, nyilván a saját felelős képviselőinkkel, Patrik Erikával együtt, majd ezt még meg kell beszélnünk, de a dolgok jelenlegi állása szerint fenntartjuk a módosító javaslatainkat, és fenntartjuk azt a szándékunkat is, hogy alternatív javaslatot terjesztünk elő. Én is szeretnék néhány észrevételt tenni a tartalommal kapcsolatban. Az ötös kompromisszumról Frederik Darden elmondta, hogy még finomítani kell bizonyos dolgokat általában azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi megfogalmazás összhangban van az Európai Bizottság képzeléseivel, de nem feltétlenül értünk mi teljesen egyet ezzel a megközelítéssel. Az összes kompromisszumot nem tekintettem át. Megbízom az árnyék előadónkban. A három-négy kiegészítő dolgot mindenképpen megemlítenék a 12-es bekezdésnél. A vegyes rendszer melletti védőbeszédet olvashatunk. Változatos nyugdíjrendszerek első pilléren és gyakran egy másik pilléren alapulnak, ez a legjobb garanciája a adaptált nyugdíjrendszernek. Én olyan országból jövök, ahol a társadalom az ilyen megoldást elég egyértelműen elutasított a tüntetéseken. Nem hiszem, hogy ez a best guarantee for an adequate pension provision lenne. Nem tudok egyetérteni ezzel a megfogalmazással. Kérdőjeles számomra a 12A bekezdés is az M kompromisszum. Csak kíváncsiságból kérdezem a bekezdés végén az előadónő azt javasolja, hogy a nyitott koordinációval alternatív finanszírozási lehetőségeket is találtunk az első pillérhez. Nem tudom, hogy milyen ördög vagy angyal rejtőzik-e megfogalmazás mögött utolsó tartalmi megjegyzés a 25-ös bekezdéssel kapcsolatban. A nyugdíj alapokra vonatkozóan kötelezőségről van itt szó, bizonyos szabályoknak érvényesülniük kell, de nem tudom, hogy mit jelent itt a security, stability, solvency, mit jelent, tehát stabilitás, fizetőképesség. Talán jobb szót is találhatnánk, mint a bekezdés végén ez a security kifejezés. 25-ös bekezdésnél vagyunk. Utolsó sora. És a befektetésnél is. Úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú befektetés kell, hogy legyen, a spekulatív befektetés nem jó forma a nyugdíjak esetében. Hát ezt a néhány tartalmi észrevételt akartam csak tenni. És akkor visszaadom a szót az előadó nőnek. Kérem, hogy röviden fogalmazzon. Én tudom, hogy nagyon jelentős ez a kérdés, de van még egy fontos megvitatandó kérdésünk, és itt vannak a szociális partnerek velünk, nem szeretném, hogyha túl sok időt töltenénk még ezzel. Minden tőlem telhetőt megteszek, de úgy gondolom, hogy a kollégáim és kollégáknak szerintem válaszolni kell a kérdésekre, mert végül is ez az a cél, ami minket vezérel. Kezdjük ismételten annak hangsúlyozásával, hogy mindenképpen átláthatóságot akarok az eljárásban, és ezt mindenki szeretné. Ez azt is jelenti, és itt különböző megjegyzések már voltak ezzel kapcsolatban, hogy én azt akarok, hogy legyen egy példány, és egy példányt amint rendelkezésre áll, és amint lehetséges. Tehát ezt tisztázni szeretném, elnök asszony. Az én véleményem szerint, hogyha lehetséges, akkor holnap délután én ezt meg is fogom tenni, és meg fogjuk oldani a kollégákkal együtt, mert teljesen igazuk van abban, hogy amint mindenkinek a kezében vannak a kompromisszumok, akkor tudnak ezekre reagálni. Hogyha látják az én észrevételeimet ezzel kapcsolatban, akkor én nagyon fogok örülni. Mert hogyha itten egymás tehát, hogy egymás között világosak legyenek a dolgok, nekem ez az egyik legfontosabb dolog. És akkor most nézzük meg az elhangzott észrevételeket. Kezdem Harkin asszony észrevételével mindazok a kedves szavak, amiket elmondott, én ezt nagyon nagyra értékelem, és köszönöm azt a munkát, amit nagyra értékelem, hogy ilyen intenzíven végzett, árny, végzett árnyék jelentéstevőként, és nagyon jól együttműködött velem. Tehát még egyszer köszönet most már innentől senkinek nem mondok külön köszönetet. Azok a kérdések, és, és észrevétek, amiket Harkin asszony tehetett, szubszidiaritás, igen, ez az, amit kétszer megemlítettem, és ezt eh, szándékosan tettem. Aztán felvetette a nyolcas bekezdéssel kapcsolatban, a, ez a H bekezdés, H, H kompromisszum, és azt kérdezi, hogy a pozitív kritériumok, hogy ez alatt mit értünk. Én ugyanezt az észrevételt tettem a saját frakciómon belül, és e Bauer Edét talán meg tudja válaszolni ezt, és elégedett lesz, hogy ez a gender specific esetleg jobb lenne, tehát nemek szerinti specifikus. Eh, Edith ezt mondta, hogyha valaki esetleg van valami jobb megfogalmazás, akkor kérem tegye meg. Aztán a 16-osnál én is szerettem volna megoldani a Őri Csaba kollégámnak a problémáját is, hogyha a mondat végén azt mondjuk, hogy ösztönözzük a munká végzését az idősebbeknek, hogy a, tam, a tagállamok ö, ö, megfelelő és rugalmas munkaszerződéseket kösenek és az idősebbek számára. Combining work with retirement and put in place uh, dissuasive measures. So, tehát, hogyha ezt a megfogalmazást alkalmazzuk, akkor szerintem Tehát még egy beszorítunk ide egy kis magyarázatot, akkor ez világosabb lehet. Az adó és biztonsági példákat nem is tudom már ki, ki ö, Szári mondta, és más országokban is, ha az idősebbek ugye tovább élnek, akkor mentesülnek bizonyos szociális járulékoktól, és ez egy jó példa lehet. Erre, erre indult ez, de aztán elmagyarázta azt nekem, önöknek is elmagyarázhatja. Aztán a Capital Based a 24-esben ezt a ö, terminológiát alkalmaztam, és ezt egy kicsit módosítanám. Azért tettem ezt a különbséget, mert különbséget akartam tenni azhoz képest is, amit Thomas Mann már elmondott, a capital based és a és az, amit a németeknél használnak, azt pedig fundednak szoktuk nevezni. De hát erre még holnap visszatérhetünk. Aztán Thomas Mann Köszönöm szépen a kérdéseket. Tegnap óta Tehát el, volt ideje elolvasni a módosítókat, és szerintem ez most már nem változtat sok dolgot, sikerült egyetérteni egyes bekezdésekben. Ami az 5 és 31. bekezdés illeti, most ezeket meg kell vizsgálni, még egyszer, hogy jó-e vagy sem és akkor, hogyha megvan a szövegjavaslat, akkor azt a lehető leggyorsabban el fogjuk juttatni a bizottsági tagokhoz. Tehát ahol te azt mondod, hogy minimális követelmények kellenek, én ezeket egyáltalán nem támogatom. Én egyszer sem mondtam azt, hogy minimális követelmények kellenek a nyugdíjakkal kapcsolatban. Én szó, szóval sem mondtam ezt. Itt valami fajta félreértés van, talán az angol fordítás nem volt elég jó, vagy a német fordítás, vagy talán az én angol nyelvtudásom nem megfelelő, de soha egy szót sem ejtettem minimális követelményekről, ez legyen világos. Először. Másodszor pedig, hogyha portability-ről beszélünk, akkor olyan parlamenttel van dolgunk, ahol a portability kérdésére máshogy tekintenek, a, illetve a kollégák többsége máshogy tekint, mint mi. Ők több, többet szeretnének ebből, mint, mint te. De ami a portability-vel kapcsolatos bekezdést illeti, itt figyeltem, itt itt ebben az áll ebben a bekezdésben, hogy Né. Uh, was is... Tehát a következő áll itt. Felolvasom. Considers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 Gestrekt. Das Remélem, hogy ti is elégedettek tudtok lenni ezzel a megoldással. Tehát ez lenne a megfogalmazásmód. Ez, ami a papíron áll. Elnézést kérünk, úgy tűnik a tolmás konzola probléma van. Tehát eh, ez egy nagyon nehéz vita volt, de valamennyi kollega nagyon jól együttműködött, és úgy gondolom, hogy azzal a nyilatkozattal, amit én tettem, holnap a délután végén e-mailben ki tudjuk küldeni az összes kompromisszumot, mert engem is ez érdekel. Dardeny úr, az 5-ös és a 31-es, igen, Ezekről beszélni fogunk holnap a bizot, az Európai Bizottság képviselőivel, de a tanács képviselőjével is megpróbáljuk ezt elvégezni, és esetleg kapcsolatba léphetünk az emberekkel, ezt követően, tehát a portability, a hordozhatósággal kapcsolatban már mondtam egy, véle, egy választ eh, Mannurnak, a kollégák többsége a portability, tehát a hordozhatósággal, amit én javaslom, és ahogy ez szerepel a kompromisszumban, az elnök félbeszakítja, hogy kicsit gyorsítsam föl. Igen, öt percről van csak szó, mondja az elnök, hogy igen, de még vannak ö, még ö, egyéb témák is. Tehát Ami a hordozhatóságot, a portability-t illeti, ez is a kollégák miatt van, Steinbrook, Mann úr, Kassler óra, úr, de remélem, hogy ezt végül is el fogják fogadni. Utána a Kassler úrnak az észrevétele. Az insolvency. Van ezzel kapcsolatban véleményem. Ez, nem a, ez a gazdasági pénzügyi bizottságnak a kompetenciája, úgyhogy ezeket így is úgy is elfogadhatatlanak tekintem. Ez a gazdasági monetáris bizottsághoz tartozik. Kessler úr ezzel el van intézve, akkor kérem folytassa. Köszönöm, asszonyom. Nagyon köszönöm, asszonyom. Meg fogjuk vitatni az insolvency kérdést a jövő héten, mert önök is tudják, hogy miután mi vagyunk itt a vezetők, ez a jövő héten kerül megvitatásra. Azonban teljes mértékben egyetértek Kasszlúrnak a véleményével. Aztán Lambert asszony, első pillér megfelelőség és egyebek. Erről holnap fogunk beszélni. A ö, változó pattern, changing patterns, ez benne van, úgy látom, hogy ő megelégedett. Cimmerasszony. Igen, vannak nagy különbségek, de remélem, hogy az újbóli megfontolása is oda fognak vezetni, illetve a te frakciódnak az új megfontolásai, hogy vállaljátok ezt a megoldást. Hogyha tehát ön azt szeretné, hogy ezzel foglalkozunk, akkor holnap is rendelkezésre állok, és szívesen elmagyarázom, hogy miért tettem úgy, ahogy tettem a javaslataimat. Utána van a következő, ez a, e, az ötös kompromisszumról már szóltam, és beszéltem a 31-esről is. Egy új kompromisszumot fogunk készíteni, de azt mondta például a 12-es bekezdésben, Eh, tett néhány észrevételt ehhez, ami amely észrevételek a szocialista frakciótól származó módosításokra épít. Például az első pillér finanszírozása, ugye alternative forms eh, megfogalmazás, ez a szocialisták módosítójából került ide. Nem tudok igazán mit kezdeni eh, ezzel, talán a tárgyalások során találunk erre egy megfelelő megoldást. Én csak annyit tettem, hogy elfogadtam a módosításokat, a jó ötleteket beépítettem, és együtt dolgoztunk az árnyék kijelentéstevőkkel, annak érdekében, hogy legyen megfelelő kompromisszum, és szerintem ezek a kompromisszumok helytállóak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tehát akkor befejeztük a napirendnek ezt a pontját, a szavazás február 1-én lesz, és addig a jelentéstevőnk vezetése alatt és a titkárság segítségével a lehető leggyorsabban készül és közreadásra kerül egy lista valamennyi taghoz címezzük. Ezt a parlament működése szerint itt van egy adminisztráció, és az adminisztráció gondoskodik arról, hogy valamennyi formát megfelelően betartjuk, és mindenki azonos módon láthatja és ismerheti meg a módosítókat, amelyek végül is a kompromisszumba kerülnek. Ez a titkárságnak a felelőssége, tehát ez lehetővé fogja tenni a módosító indítványok szerzőinek, hogy visszavonják a módosítóikat, és eh, ha a kompromisszumot kielégítőnek eh, tekintik. És jó, hogy eh, Cimmer asszony említette, nem kötelező visszavonni a módosítókat, de bizonyos értelemben azért vagyunk itt, kicsit két tűz között, tehát a jó szándék azt diktálja, hogy visszavonjuk a módosítót, hogyha van egy megfelelő kompromisszum, ha viszont nincsen kompromisszum sem, akkor meg nincs alternatíva. Tehát nem szabad, hogy a a módosítók visszavonását színek vanonjának tekintsük a tárgyalásoknak. Elnézést kézek, de rossz ort tól és a vendégeinktől. Az utolsó napi rendi pontunk következik, a 28-as, amelyben általános érdekű szociális szolgáltatásokról fogunk véleményt cserélni. Jelentéstevő úr, Proin Sziasz de Rossa úr, megadom a szót. Nem akarok sok időt ö, igénybe venni, mert már is 20 percet elveszítettünk az amúgy is nagyon rövid időnkből. A szociális partnereket szeretnénk itt ugye ma meghallgatni. A jelentés alapvetően a szociális szolgáltatások jövőjével foglalkozik, hogy mit tegyünk itten európai szinten, hogyan tudjuk segíteni az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjét. És én azt hiszem, hogy azonnal át is adom a szót a vendégeinknek. Köszönöm. Szis. Köszönöm szépen. Akkor először megadom a szót Lilian Volozsinski asszonynak a kis és közepes vállalatok nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Megpróbálom lerövidíteni a hozzászólásomat, figyelembe véve az időkorlátokat. A munkát adók, a kis és közepes vállalatokat említik, itt a közérdekű szociális szolgáltatásokkal kívánunk foglalkozni, ami nem csak az állampolgároknak fontos, de a kisvállalkozásoknak is. Mert a kisvállalkozások sokkal jobban függnek a ö, magasan, jó szintű szociális szolgáltatásoktól. Valójában a közérdekű vagy általános érdekű szociális szolgáltatásoknak fontos a szerepük a regionális helyi fejlődésben és a területi kohézióban. Nem tudom, hogy folytathatom. Jó, köszönöm. Tehát a magas szintű hatékonyság, elérhetőség, megfizethetőség, diszkrimináció mentessége, elnök félbeszakítja, megpróbálom elérni, hogy normálisan tudjon hozzászólni. Kérem, hogy akiknek magánbeszélgetésük van, ezt tegyék a termen kívül, és tiszteljék meg a vendégeinket azzal, hogy csöndben maradnak. Tehát még egyszer kérem, hogy menjenek ki a teremből, hogyha beszélgetni akarnak, ez a legjobb megoldás. Köszönöm. Hadd ismételjem meg, magas szintű hatékonyság, hozzáférhetőség, megfizethetőség és diszkrimináció tilalma. Ezek az alapfeltételek a klasszikus szolgáltatási kötelezettség mellett ezért a jogi kereteket illetően mi úgy ítéljük meg, hogy a szociális általános érdekű szolgáltatások megszervezése, finanszírozása egyértelműen nemzeti hatáskör, a szubszidiaritás és az arányosság nevében nemzeti, regionális, helyi szinten kell őket nyújtani, de az EU szabályokkal összhangban a jelenlegi európai jogi keretek, amelyeket a közbeszerzési szabályok, a versenyszabályok és az állami támogatási szabályok határoznak meg, megfelelőek, figyelembe veszik a gazdasági és nem gazdasági aspektusait egyaránt a szociális általános érdekű szolgáltatásoknak ezért nincs szükség további jogi kezdeményezésre az európai szintű általános érdekű szociális szolgáltatások esetében. Az Európai Bizottság az EU jogi kereteinek az általános szociális általános érdekű szolgáltatásokra alkalmazására dokumentumokat készített, gazdaságilag hatékony módon kell ezt megvalósítani, a nyújtás színvonala is felmerült, illetve az etlethatóság egyre inkább elvárja ezeket az európai állampolgár, hiszen felhasználók ők, ugyanakkor adófizetők, és az állami finanszírozástól nagyban függnek ezek a szolgáltatások. A válság körülményei között a magas színvonal, a költséghatékonyság egyre inkább követelményé válik. Az SPC és az önkéntes európai keret kontribúcióját üdvözöljük, referencia lehet ez a szociális szolgáltatások javításában. A legtöbb nehézség a sokféleségben rejlik, a feladatok és a megközelítés különbözik a 27 tagállamban. Az outsourcing is ide sorolható. A PPP-k szerepét erősíteni kell, ugyanis innovatív megoldást jelent, és többlet finanszírozási lehetőséget, nagyok a kihívások, egészségügyi szolgáltatások terén, idősödő társadalom, gyermekgondozás, stb. Az Európa 2020-as stratégia keretében kell, hogy megvalósuljanak ezek a szolgáltatások, és így a tízes iránymutatás keretében a foglalkoztatásról, illetve a szegénység elleni küzdelem jegyében a szociális általános érdekű szolgáltatások piaci szolgáltatásokat is jelentenek, ezért tisztességes versenyt kell a tagállamokban kialakítani a KKV-k között, nem szabad, hogy torzuljon a verseny. A színvonal, az átláthatóság, az elszámoltathatóság nagyon fontos szempontok. Ezért a PPP-t az általános érdekű szociális szolgáltatások esetében is tovább kell fejleszteni, hiszen az államháztartásra nagy nyomás helyeződik. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, mindjárt megadom a szót Rebecca Smith asszonynak a Business Europe részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is megpróbálok nagyon röviden fogalmazni, hiszen kevés az idő. Először is elmondanám, hogy az államok vagy közmunkáltatók és a magánmunkáltatók egyaránt részt vesznek a szolgáltatások nyújtásában. Fontos a hatékonyság, nagyon fontos a szerep ezeknek a szolgáltatásoknak a szociális kohézió, a szegénység elleni küzdelem és a szociális társadalmi kohézió szempontjából, illetve a demográfiai változások is komoly kívást jelentenek. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés fontos a magasabb szintű foglalkoztatás szempontjából kiegészítő jellege lehet ezeknek a szolgáltatásoknak, a TB rendszer, az egészségügyi ellátórendszer mellett, és foglalkoztatást nyújtanak, biztosítanak egy egész ágazatban. Hatékonyság, minőség, pénzügyi fenntarthatóság nagyon fontosak ezek, különösen a megszorítások idején. Szeretnék utalni arra, hogy a decemberi foglalkoztatási tanács konklúzióiban is szerepeltek ezek a hatékonysági és színvonalbeli szempontok. Most a jelenlegi helyzetről beszélnék. Tudjuk, hogy a tagállamok gazdaságainak a helyzete romlott, egyre nagyobb a hiány, az államháztartási hiány, az államadóság, ezért csökkenteni kell ezeket a hiányokat. A prioritás az, hogy az államháztartások szilárdak maradjanak, hatékony, fenntartható szociális szolgáltatásokra van szükség, a válságból való kilábalás mellett reformokat kell kezdeni, a gazdasági növekedés megerősítésére nagyon fontos a fiskális konszolidáció, és ahogy ügyet mi is kollégám már mondta, a PPP-k hasznos eszközt jelenthetnek a közszolgáltatások költséghatékonyságának, hatékonyságának növelésében olyan kultúrát kell kialakítani, amely ösztönzi a PPP-k létrehozását. A válság megmutatta, hogy a stabilitás és növekedési paktumnak is megvannak a korlátai. Jelentős lépések történtek már, de a gazdasági irányítás szerintünk javítani kell. Pillanatnyilag nem lehet pontosan meghatározni az európai szintű általános érdekű szociális szolgáltatásokat, hogy sok a helyi sajátosság, ezeket figyelembe kell venni. Az is természetes, hogy nincs jogszabályi meghatározása az általános érdekeknek, az EU szintű általános érdek különbözik a tagállami helyi általános érdektől az októberi, tavaly októberi harmadik fórumon a jelenlegi európai szabályok alkalmazásáról volt szó, nem az új szabályok kialakításáról, illetve arról, hogy hogyan lehet legjobban alkalmazni az EU jogot, és hogyan lehet legjobban együttműködni a tagállamok között. Természetesen időnként nehéz meghatározni, hogy gazdasági vagy nem gazdasági jellegű egy szociális szolgáltatás. Szerintünk ezt esetenként kell megvizsgálni, ágazatonként ez nem mindig egyértelmű, a tevékenység jellegétől függ. Ezen okoknál fogva nem hiszünk benne, hogy további EU jogalkotási javaslatokra lenne szükség ezen a téren. a fórum konklúzióit üdvözöljük, a szociális általános érdekű szolgáltatások által végzett feladatok alapvetően tagállami feladatok, és emlékeztetnék rá, hogy a decemberi foglalkoztatási tanácsi konklúziókban sem terveztek új jogszabályokat alkotni. Igazából egy csomó eszközzel már rendelkezünk, az EU arra kell, hogy törekedjen, hogy az EU szabályokat jobban értsék az emberek és alkalmazzák, és sok pontosítás hasznos lehet. Bizonyos mechanizmusok már beindultak, ezeket támogatjuk, például az Európai Bizottság tájékoztató szolgálatánál, illetve e, van egy kézikönyv a belső piaci szabályokról, közbeszerzésről, a Single Market Act további e, eszközöket javasol, az általános érdekű szociális szolgáltatások kereteit a Business Europe is támogatja, önkéntes keretről van szó, közösen osztott értékek mentén, ennek alapján jól érthetővé válhatnak ezek a szolgáltatások, és a jó gyakorlatot ki lehet cserélni és szerintünk is fontos az az üzenet, hogy a hozzáférhetőség, rendelkezésre állás és elérhetőség, megfizethetőség egyszerre valósuljanak meg. Köszönöm. Elnök, szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy eh, csak nők képviselik most a szociális partnereket, úgyhogy biztos, hogy színvonalas lesz ez az eszmecsere. Ulrike Neuhauser asszony következik a CEP részéről. Thank you very much, Madam Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. A CEP részéről, a jogi keretekről szeretnék beszélni. Számunkra az a kérdés, hogy milyen közszolgáltatásokkal kell, hogy az EU szabályozás foglalkozzon. Mi az összes általános érdekű szociális szolgáltatás szabályozását ellenezzük, ugyanis ezek a szociális általános érdekű szolgáltatások nagyon eltérnek, nagyon sokfélék, és mindegyikkel külön kell foglalkozni. És az általános érdekű szociális szolgáltatás fogalma még nem került pontosan meghatározásra. CP eh, részéről a fórumot erőteljesen támogatjuk, de úgy gondoljuk, hogy nem a legjobb megoldás, hogyha szabályozunk. Ugyanakkor, hogyha jogalapokról beszélünk, akkor a 9-es cikk és a 11-es cikk, illetve a jegyzőkönyv említhetők, ami a közbeszerzési szabályokat illeti, támogatjuk a közbeszerzés alternatíváit az általános érdekű szociális szolgáltatások esetében, ahogy ezt a harmadik fórum is javasolta, így alternatívákat alakíthatunk ki, és személyre szabott szolgáltatásokat. A közbeszerzések szociális dimenziójával is foglalkozni kell, meg kell vizsgálni, hogy melyik a gazdaságilag nem legkedvezőbb ajánlat, és nem a legalacsonyabb árat kell csak nézni a szolgáltatási koncesziók európai szintre vitelét, szabályozását nem találjuk indokoltnak. Az általános érdekű szolgáltatások esetében a Lisszaboni szerződés Eh, által meghatározott jogkörök eh, mentén a eh, hatóságok maguk dönthetik el, hogy milyen szolgáltatást minősítenek általános érdekűnek. Ami az in-house záradékot illeti, az önkormányzati együttműködést fontosnak tartjuk, és azt, hogy az érintettek és a parlament széles körű megközelítést tegyenek lehetővé. A közösségi közlekedés szabályozásában szó van erről. Ami a horizontális ágazati szabályozást illeti 14. cikknél, mi támogatjuk a kombinált megközelítés téma és ágazat. Például azt mondjuk, hogy a működési feltételek a közbeszerzésnél in-house záradékként minden közszolgáltatásnál meg kell, hogy legyenek, nem csak az általános érdekű szociális szolgáltatásnál magas szintű, sok érintettet bevonó task force létrehozását pártoljuk, és mi is ellenezzük a közszolgáltatások költségvetésének megnyírbálását azok a költségvetési kurtítások, amelyek mm, az EU számos tagállamában történtek, nem jártak kedvező hatással. A közszolgáltatások szerkezetváltásánál azt látjuk, hogy a szolgáltatás nyújtása kulcsfontosságú, és meg kell vizsgálni, hogy a jövőbeli szolgáltatások miként nyújthatók majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Karola Fischbach-Pittel asszony következik. A Open Federation of Public Service Union nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony amint mondta, a European Federation of Public Service Unions szervezetet kép képviselem, valamint az epsz és három és fél millió dolgozókat képviselünk a különböző területekről. Alapvetően a közférában lévő személyekről van szó, de vannak akik a non-profit, illetve a magánszektorban dolgoznak, illetve vannak akik a profit ágazatban vannak. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy ki emeljem, mert esetleg a nevünkből arra következtetnének, hogy csak a közférában lévőkkel foglalkozunk. Ebben a vitában a szociális szolgáltatásokról Szerintem nagyon fontos az, hogy a szerződés nagyon világos, egyértelmű mandátumot ad az európai szinten való fellépésre is. Ez a belga elnökség alatt megkezdődött, hogy az önkéntes munka kereteit megfogalmazták, és ez nagyon fontos, hogy ezt hogyan vigyük tovább azt hiszem, hogy ez a jelentésben, vagy a tervezetben, az IMCO tervezetében ez úgy néz ki, hogy pragmatikus megoldásokat kell keresni és szerintem ez az, amit meg kell közelebbről vizsgálnunk. Mindenképpen a gazdasági és nem gazdasági megkülönböztetés szerintem nem sokat segít, hanem azt kell megnézni, hogy a szociális szolgáltatásoknak mi az alap feladatuk, alap küldetésük a társadalmon belül. És e tekintetben egyetértek kolléganőimmel, akik a munkaadói oldalt képviselik, de egy kicsit mégis más következt, végkövetkeztetések ezekre jutok. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy európai szinten lépjünk fel és cselekedjünk, azt hiszem, hogy egy kicsit elfeledkeztünk az általános keret gondolatáról a komplexitás következtében, mert nehéz meghatározni azt, hogy mit kell szociális szolgáltatás alatt érteni. Nagyon jó kis különböző szociális szolgáltatás létezik, erre jutottunk az eddigi vitáinkon. Egy célzottabb megközelítésre, ágazatibb megközelítésre van szükség, ez célszerűbb lenne, és ez egy nagyon jó mérce lenne. Elhangzott az is, hogy a szociális szolgáltatások elsősorban közpénzekből és adófizetői forrásokból kerülnek finanszírozásra, ez igaz, és e tekintetben valamennyien bizonyunknak biztosítani kell, hogy demokratikus felügyelet, elszámoltathatóság és felügyelet valósuljon meg. Egy érvet viszont szeretnék elvetni azt, hogy a public-private partnershipben nem költünk el közpénzt. Ez nem igaz, az ellenkezője az igaz a public part, tehát az, a köz és a magánszféra partnersége is használ fel közpénzt, és éppen azt látjuk, hogy a hosszú távon ezek a partneri kapcsolatok végül drágábba, többe kerülnek az adófizetőnek, és nem feltétlenül ez az előrelépés útja. Tehát úgy gondolom, hogy itt esetleg meg kell jobban vizsgálni a pragmatikus megközelítést, meg kell vizsgálni, hogy milyen konkrét intézkedéseket hozhatunk annak érdekében, hogy a jó minőséget megfelelően meghatározzuk egyes szociális szolgáltatásokra, vonatkozóan, és a minőségi eh, kerektet kellene felhasználni például a kísérleti eh, projektekre, például az idősek ellátásában. A minőség egy kulcs szó, és erre azért ezt azért hangsúlyozom, mert eh, nagyon a részekre tagozódott a munkaerőpiac, a munkakörülmények nagyon rosszak ezen a területen, és nagyon magas a kizsákmányolás is, tehát a szolgáltatások minősége szorosan összefügg a munka minőségével, és azt is támogatjuk, hogy magasabb legyen a szakképzettség a szociális szolgáltatások területén. Szerintem hozzáadott értéket lehet elérni azzal is, hogyha megpróbálunk egy általános vagy közé általános érdekű státuszt kidolgozni. Ez fontos lenne a szociális szolgáltatások területén. Valamennyi szolgáltatónak kell, hogy legyen olyan kötelezettsége, hogy bizonyos közértekű szolgáltatást is ellásson és vállaljon, és hozzá minőségi szolgáltatásban. Ez fontos lenne a demokratikus kontroll, elszámoltathatóság szempontjából, ahogy ez már megvitatásra került a belga elnökség idején úgy gondolom, hogy az in-house, tehát a házon belüli fogalom, és hogy mi kerülhet ebbe bele, illetve mi kerülhet a közbeszerzési jogszabályba, ezt átfogóban kellene megvizsgálni, és az in-house fogalom a házon belülébe bele kell érteni a non-profit ágazatot is. Tehát egyetemben amellett vagyunk, hogy ágazatspecifikus politikát hozunk létre, uniós specifikusat, és a, például a gyermekgondozás esetében a barcelonai céloknak megfelelően, illetve bizonyos akcióterveket dolgozunk ki olyan területekre, mint a fogyatékosok, idősek, szellemi egészség, lakás, és így tovább. Tehát itt egy sokkal célzottabb megközelítésre van szükség. Összességében egy anyagba foglaltuk az elképzeléseinket, a prioritásainkat is megjelöltük, öt fő prioritás van számunkra, 18 ajánlásunk van összesen, és remélem, hogy ez a további munkához hasznos lesz. Elnök, köszönöm szépen, és utolsó hozzászólónk Laura Jones asszony, alelnöke a képviselt szervezetnek. Köszönöm szépen, elnök úr, csak pontosítanám, a Services of General Interest Working Group, tehát a általános szolgáltatási munkacsoportnak vagyok az alelnöke. A szociális igazság demokrácia kérdéseivel foglalkozunk. 42 pán-európai, európai nem, civil szervezet tartozik ide. három kulcsfontosságú kérdésről szeretnénk beszélni, amit javaslatot tettünk. Négy kulcsfontosságú szó van, az egyetemesség, a specifikusság, a rugalmasság és megbízhatóság. Az egyetemlegesség területén szeretnénk eh, hangsúlyozni, hogy mindenkinek hozzáférhető kell, hogy legyen a szociális szolgáltatás, és eh, nem csak a legrászorultabbaknak. A specifikumot illetően a meglévő jogszabályoknak figyelembe kell venni a szociális szolgáltatások specifikumait, eh, és különösen a személyre szóló szolgáltatásokat. A rugalmasságnál nagyon egyértelmű, hogy legyenek lehetőségek a finanszírozás és a szolgáltatásra való szerződésben is, és alternatívái legyenek a közbeszerzésnek hogy a, szer, a szerződő fél az az adott lakosság igényének megfelelően szerződhessen. A megbízhatóság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 or drawing up quality frameworks in terms. Tehát fontos, hogy a monitorozás, illetve a tehát ahol vannak ilyen rendszerek. A minőség tekintetében én úgy gondolom, hogy különösen amikor tendereztetés van, akkor a leggazdaságilag legelőnyösebb megoldást kell választani, nem pedig a legolcsóbbat. A nagyon fontos, hogy függetlenül kerüljen meghatározásra a minőség. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásokat személyre szabottabbnak, és így hatékonyabbá is kell tenni. Végezetül pedig a válsághelyzetben az általános érdekű szolgáltatások szerepe ez még fontosabb ilyen időszakokban, és a kiadások is következésképpen hasonlóan fontosak. Három elemről szeretnék itt beszélni. A szociális kiadás az egyben befektetés is, a szociális befogadás segíti, és segíti a munkaerőpiaci integrációt. A kollégáim már ezeket említették, úgyhogy én csak az elsőre ö, térnék rá a szociális kiadásokat olyan szempontból kell figyelembe venni, hogy ez a személynek és a társadalomnak is jó legyen. E, ugyanakkor a ö, szociális stabilizációs erő is. Éppen ezért drágább, kreatívabb szolgáltatásokra van szükségünk, a szociális befogadás tekintetében az azt jelenti, hogy a szegénység kérdéssel való foglalkozás a sok esetben ez okozza a rossz egészségi helyzetet. És a szociális szolgáltatások szerepet játszanak a munkaerőpiaci integrációban